Meine Damen und Herren, wir nehmen unsere Beratung. Hölgyeim és Uraim, folytatjuk a délelőtti ülést. És üdvözlöm Marian tyson uh, eh, itt a körünkben. Üdvözöljük. Igyekezzük, igyekszünk nem traumatizálni. Persze ezt nem tudjuk meg is, megígérni önnek. Annyit szeretnék még mondani, hogy megosztottuk a munkát, az ESF-ről Martina Lavajova beszél majd, utána pedig Iljana Ivanova asszonyt is üdvözlöm, korábbi kollégánkat. Tajszem asszony, már is megadom önnek a szót, hogy tartsa meg a bevezetőjét, és már most előre örülünk az eszmecserének. Thank you, Chair. Uh, dear... Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt jelentéstevő, tisztelt képviselők, számvevőszéki tisztviselő kollégák. Öröm ez nekem, hogy kinevezésem óta harmadszor találkozhatom önökkel, és beszámolhatok arról, hogyan dolgozom az önök témáját érintő kérdésekkel portfóliómban. Ivanova asszony, ön világos és méltányos munkát végzett, és kiváló kapcsolatot építettem vele egymással. Jól tudom, hogy biztos társam mennyire az, dolgozik azon, hogy az emberi tőkébe tett befektetéseink minősége megtérüljön. Azt gondolom, hogy a szak politikai jogalkotási és pénzügyi eszközök megfelelő kombinációja a foglalkoztatás bővítés ö, célját szolgálja, amely legfőbb kihívása az én tárcámnak. Tudom azt is persze, hogy egyedül ezt nem tudom elérni, és mint volt parlamenti képviselő, jól látom, mennyire fontos, hogy szorosan együtt működjek a parlamenttel, azon belül az önök szakbizottságával, és a az önökkel való folyamatos párbeszédre és együttműködésre támaszkodom. Mint tudják, olyan szakpolitikai területi terület lettem felelős, ahol a kiadások egybe kelessenek a szabályozási keretekkel, ám nem mindig bizonyítható az azonnali megtérülés se ezeknek a befektetéseknek. A szábevőszek éves jelentései és deklarációi megerősítették ezt. A konklúzió pedig magától értetődik, mely ebből adódik, azon kell dolgoznunk, hogy a szabályoknak való megfelelés tovább javítsuk, megragadjuk az új 2014-től 20-ig tartó szabálykeret lehetőséget kiaknázzuk, hogy kiadásaink hatását javítsuk. Ezekről az aspektusokról szeretnék most kicsit mérhatóbban beszélni. A megfelelés ügyében szeretnék támaszkodni a foglalkoztatási szakpolitikában előtt elmúlt években tett eredményekre, amelyeket a számbevészék is megerősített. Azon dolgozom a tagállamokkal, hogy korrekt módon hajtsuk végre a mostani szabályokat, és folyamatosan javítsuk az irányítási és ellenőrzési rendszereket. Teljes mértékben egyetettek a számvevőszéggel abban, hogy az irányító hatóságok azon képessége, hogy a szabálytalanságokat felvegyék, feltárják, jelentős javításra szorul. Épp ezért a bizottság folyamatos rendszerben a tagállamoknak támogatást nyújt és iránymutatásokat szolgál. Hogy első szintű verifikációs igazolási rendszereiket javítani tudják, Épp ezért egy átfogó irányítási feljegyzést készítettünk, mely lefedi az új programidőszakot, és levonja az elmúlt időszakból származó tanulságokat. Az adatokat, amelyekre vonatkozóan a fennmaradó hiba százalékot számítjuk, nos, ezek vonatkozóan az összes szükséges ellenőrzést végrehajtották, tehát a tagállami hatóságok által adatok pontosak, kimerítőek és megbízhatóak teljes körűek és megbízhatóak. Másosabban bár erősen hiszek a partneri és együttműködési viszony erejében, kell ö, ö, egyfajta elriasztó hatású, potenciális korrekciós rendszer is működjön, az interaktív fizetések és a, a, a fizetés, visszafizetetés és a programok felfüggesztése is ezekbe az eszközökbe tartozik, és mert pénzügyi korrekciókra is szükség lehet. Harmadsorban a 2014-től 20-ig terjedő időszak indítása igazi lehetőség arra, hogy kiaknázzuk az egyszerűsítés lehetőségeit. Szolgálataim megtesznek mindent, hogy arra bátorítsuk a tagállamokat, hogy az egyszerűsítési lehetőségekkel éljenek, és az egyszerűsített költségopciókat használják. Ezt a módszertant szisztematikusan követjük a tagállamokkal egykal szemben, a partneri szerződések és az operatív programok vonatkozásában. Ezen túl a bizottság folyamatosan megadja a szükséges támogatást a nemzeti hatóságoknak, egyszerűbbé téve a felkészülést és a szimpl, a szimpl, az egyszerűsebb költségopció használatát. Az irányítási feljegyzésekre vonatkozó anyagokat terjesszük a tagállamokban, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázzák a tagállamok, melyeket az új keret, jogi keret kínál. Végül pedig, bár minden lehet mindenhol javítani, az is világos. Egyes tagállamok sokkal nagyobb nehézségekkel bírnak az alapok szabályszerű elköltésével, mint mások. Ezért konkrétan szeretnék azokkal a tagállamokkal foglalkozni, ahol ilyen nehézségek vannak, és segítséget nyújt, szeretnék nyújtani, hogy ott is valóságos előrelépések szülessenek. Elnök asszony, hogy beszéljek most a teljesítményről, mert tudom, hogy önök számára, az önök számára nagyon fontos. Világos, hogy a 2007-től 13 terjedt időszakban adottak nehézségek, hogy meggyőzően bemutassuk beruházásaink konkrét meg eredményeit. Ez részben a jelentéstételi keretből adódik, amely nem eléggé robosztus ahhoz, hogy aktuális és konzisztens információkat tudjunk begyűjteni a tagállamok teljes köréből. Mégis azt remélem, hogy az ex post értékelése meg most folyik, és amely az év végéig elkészül majd, bemutatja, hogy az ESA valóságosan segítette a válságos években az állampolgárokat. Ám meg vagyok győződve arra, hogy még többet elérhetnénk, az a több mint 10 milliárd euróval, ami évente beruházásra kerül. Az én feladatomban az igazi kihívás abban áll, hogy bemutassam és biztosítsam az erősebb pozitív hatást helyben. Az új jogi keret megfelelő ösztönzőket kínál ehhez, a feltételrendszerek, a kulcsfontosságú szakpolitikai prioritásokkal való koncentráció, a forrás koncentráció révén, valamint a célok és mérföldkövek által meghatározott teljesítési keret révén, valamint az aktuális és megbízható jelentéstétel révén. Ám a dolgok csak akkor változnak majd, ha mindezek az új eszközök és rendszerek egy valóságos mentalitásbeli változást hoznak. Tehát el kell, tovább kell lépnünk attól a hozzáállástól, hogy arra figyelünk csak mennyit költünk, arra, hogy arra figyeljünk, mit érünk el. Reméljük tehát, hogy az eredményorientált módszertanra lépnek tovább a tagállamok, és ezáltal jobban is tudjuk majd az eredményeket, a valóságos eredményeket kommunikálni. Az új programok tárgyalása során komolyan tárgyaltunk, annak elérés érdekében, hogy a forrásokat oda tegyék, ahol leginkább szükséges. Most szolgálataim a végrehajtás minőségét kell folyamatosan ellenőrizzék és biztosítsák, élve az új kötelező output és eredmény nyomon követési rendszerekkel, ha szükséges, ezek alapján aktuális korrekciókat kell végezni a források felhasználása során. Tisztelt képviselők! Zárásképpen szeretnék elmondani önöknek, hogy feltétlen, feltétlen nélkül ragaszkodom a hibákkal szembeni nulla toleranciával szemben, zéro toleranciával szemben. Tudom, hogy az ESZA végrehajtásában visszaélések adottak, és, és vannak ilyen ö, vádak, ám arra törekszünk, hogy a kohéziós politika az állampolgárok szemében csorbitatlanul érvényesüljön, és felépjünk minden visszaélés ellen. Az olaffal közösen minden egyes jelzést, esetleges csalásra vonatkozó jelzést végigkövetünk, nyomon követünk, feltárunk. A jövőre tekintve mint tudják, a 2014-től 20 ig terjedő időszakra vonatkozó szabályozás megköveteli a tagállamoktól, hogy alaposan átvizsgálják a csalás sok kockázatát, és azt, hogyan lépnek fel ez ellen. Önök is remélem, hogy támogatnak bennünket abban, hogy biztosíthassuk, hogy nagyon komolyan vegyék ezt a feladatot a tagállamok. A kiterjesztett irányzatások a csalás elleni szemináriumok, amelyeket most szervezünk a tagállamokban, különös azokban, amelyek a leginkább adódnak ilyen gondok, és az a Rachne számítástechnikai rendszer elterjedt használata, amely a csalások feltárását szolgálja, hozzájárul ezen erőfeszítések sikeréhez. Köszönöm, hogy meghallgattak, és örömmel hallgatom meg önök is az önök reflexióit, és válaszolni ki, igyekszem majd a kérdéseikre. Köszönjük szépen. A hatos fejezetért fejező felelős számbe, a számbevőszék hatos fejezetéért felelős képviselőnek, Ivanova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A szakbizottság volt tagjaként, nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, mint a hatos fejezetért felelős beszámoló, és örömmel mutatom be önöknek ma a számvevőszék jelentését ezen a területen. Meg szeretném köszönni Tyson biztos asszonynak is, hogy itt van, eljött, és sok sikert kívánok neki munkájához, melyel az Európai Uniós Szociális és Foglalkoztatási Portfólióját vezeti majd ezben a mandátumban, és egy szoros együttműködés elébe tekintek önnel. 2013-ban az EU költekedés a szociális területen 16,2 milliárd eurót tett ki, ez egy 20%-os növekedésnek felel meg az előző évvel összevetve. Megosztott az igazgatás a bizottság és a tagállamok között, az Európai Szociális Alapon keresztül kerül az összes pénz 98%-a kifizetésre. A számvevőszék auditjai stabilnak mutatkoznak 2012-vel összehasonlítva, 182 tranzakciót vizsgáltunk meg. A foglalkoztatási szociális területen a hiba százalék 1,5 és 4,7 százalék között mozog. Ezért 3,1% a legvalószínűbb hiba százalék, ez még mindig a 2%-os materialitási küszöb fölött van. Ezen felül a hibák frekvenciát is kiszámítottuk, és ez 27% volt 2000 az évben. Tehát 182 tranzakcióból 50-ben egy vagy több hiba jelentkezett. Azonban az előző évhez képest ez egy csökkenésnek jelen, mutatkozik, ahol 35%-os volt a frekvencia, 2011-ben pedig 40%-os. Ami a hibák típusát illeti, nos a hatodik fejezet tartalmazza azt a táblázatot, amely a legtöbb hibára rámutat. Melyik a hibák? A legjellemzőbb hibák. Az elkerülhetetlen költek, költségek, vagy az elkerülhető költségek kifizetése, az overheadek, a munkatársi költségek, vagy pedig a részvevői költségek. 182 esetből 28-ban találtunk ilyen um, ügyet, és ezek a hibák az összes kvantifikálható hiba 93%-ának tehát felelnek meg a személyzeti költségek túlszámlázása, vagy pedig az overhead díjak kiszámítása is ide tartoznak. A második hiba típus a közbeszerzési szabályoknak való nem megfelelés. Mint tudják, a gazdasági és szociális terület kevésbé öm, kitett az én hibáknak, egész egyszerűen, mert a költségtípusok mások. 2013-ban a 182 auditált tranzakcióból 53-ban EU szintű vagy nemzeti közbeszerzési szabályokat alkalmaztak, és az 53 eset közül 11-ben, azaz a kvantifikálható hibák 7%-ának megfelelő részarányban a szabályok nem megfelelő betartására figyeltünk föl. Ugyanakkor jelentősen, jelentős csökkenést is látunk az előző évekhez képest, amikor ez a hiba százalék 26 százalék volt. A közbeszerzési területen gyakran az azonos kezelés elvét nem veszik figyelembe, vagy pedig a keret megállapodás hatáján kívülre szervezik ki az egyes szolgáltatásokat. Idén a fejezet kapcsán az a túlzott munka, munkatársi költségek eh, tételét is megvizsgáltuk, melyeket az EU költségére számolnak el. Ezeket nem nevezhetjük szabálytalannak, de 2010 az idáigi jogszabályok alapján, de 2013-ban négy tagállamban szélsőséges a magas bérekre, vagy pedig egyéb akkumulatív refinanszírozásra találtunk és mutattunk rá. Ezekben az esetekben felmerül bár az EU alapok nem megfelelő felhasználása, de ezek mégsem érték el. A hiba, nem lehetett őket hibának kvalifikálni. Amikor a menedzsment értékelésére tértünk rá a hibák fényében, arra jöttünk rá, hogy a 30 kvantifikálható hibából 13 esetében a nemzeti hatóságok kellő információval rendelkeztek, például a saját auditoruktól, a nemzeti hatóságok ellenőrzéséből, vagy pedig a végfelhasználó ellenőrzésétől, hogy rávilágítsanak erre a 13, erre a 13 nyi ha a nemzeti hatóságok ezeket a hibákat ki vizsgálták volna, akkor 1,3%-kal kevesebb lett volna a hiba százalék, 3,1 helyett 1,8%. Három tagállamban 7 tranzakció esetében a nemzeti hatóságok a közbeszerzési szabályok súlyos be nem tartására mutattak rá. Ezért a saját módszertanunknak megfelelően ezeket a hibákat nem számítottuk be a hibaráta kalkulációjába, hiszen a bejelentés előtt ezekre fényderült. Egy további fontos szempontja a munkánknak az ellenőrzési rendszerek ellenőrzése a ellenőrző rendszereket az e RDF és a kohéziós alap, valamint az ESF operatív programjai kapcsán végeztük el, és ezt az ötös fejezet kapcsán már bemutattuk önöknek. Ezek a vizsgálatok a, biz, a bizottsági szupervízióra, felügyeletre terjedtek ki, és ezeket részint hatékonynak tekinthetjük. Hölgyeim és uraim! A 2013-as megállapításai alapján a számbevőszék hat ajánlást fogalmaz meg a bizottság számára, ezek közül kettő egyébként a már bemutatott ötös fejezetben szerepel. Az első ajánlás az első szintű úgynevezett first level ellenőrzésekre vonatkozik. Javasoljuk, hogy a Management Verification audit jelentésében megfogalmazott hibákat küszöbölje ki a bizottság, ezek általában a közbeszerzési szabályoknak való megfelelés vagy más tipikus hibák esetében jelentkeznek. A második, az ötös és a hatodik fejezetre tipikus, ez a DJ Ample és DJ Régió által kiadott tevékenységi jelentésben szereplő tipikus hibákra vonatkozik, javasoljuk tehát, hogy a bizottság megfelelő ellenőrzéseket hajtson végre hogy a reziduális vagy maradvány hiba százalék ne lépje túl az elfogadható szintet. A 3-as, 4-es és az 5-ös ajánlásaink a saját vizsgálatainkon alapulnak, és olyan specifikus kérdésekre vonatkoznak, mint a kielő, kiegészítő finanszírozás, vagy a személyes költségek finanszírozása. Az utolsó ajánlat, ajánlat szintén a ötös fejezetben is szerepel, fejezet kapcsán is szerepel, Javasoljuk, hogy a bizottság minden éves jelentésében a fenntartások meg nem hozatala, illetve a tartalékok nem képzésére magyarázatot hozom fel. Tehát magyarázom, hogy miért nem képzett tartalmat, tartalékot. Hölgyeim és uraim, azt remélem, hogy ezeket az ajánlásokat ajánlásokkal hozzájárulhatunk mind az önök szakbizottságának, mind a bizottság munkájának javításához, és így az európai szociális alap pénzeszközeinek elköltése, menedzselése még jobb lesz. Elnök asszony, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, most pedig Martina Labajova kapja meg a szót. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönet a biztos asszonynak és kollégáinak, hogy eljöttek, és válaszolnak kérdéseinkre, és ilyen nyíltan állnak hozzá ezekhez. És köszönet illeti Irjana Ivanovát a nagyszerű prezentációt és az ajánlásokért, amelyeket megfogalmazott. Magam is kiegészítem majd ezeket. És szeretném megköszönni Gressle asszonynak ezt a nagyszerű ötletet, hogy megosztja e meghallgatásokat olyan kollégákkal, akik hasonló témákon dolgoznak más szakbizottságokban. Nagyon hasznos tudnék, hogy a foglalkoztatási és a Kokobú Bizottságban is dolgozva összevethettem ugyannak a kérdésnek más és más vetületeit. Gyors és, és logikusan adódó bevezető után előállnék konkrét kérdéseimmel. A szakpolitikai tevékenységek a közös EU forrásokból a, az európai eh, szellem kifejezései, hogy idézem, ám ezek végrehajtása és a szociálpolitika, mint olyan, a tagállamok hatáskörébe esik. Közös célokra törekednek ezek a politikák, ezek, ezek folyamatosan változóban vannak, a társadalmi problémák csak a munkaerőpiac folyamatos kísérésével és az általános gazdasági kihívások fényében oldhatóak meg. Az a fő modell, amely fenntartató megoldását kínálja a társadalmi problémáknak számomra abból áll, hogy a munkaerőpiacot optimálisabbá, optimálisabbá és munkaidőképesebbé alakítjuk. Ez rugalmas, átfogó, nyílt, ám ugyanakkor a képzésre alapozó megoldásokat követel meg, és a gyakorlat, valamint az oktatás valamint a vállalatok és intézetek igényének összehangolását is megköveteli. Ez a módszertan mindannyiunk számára lehetővé teszi, hogy az ESZA politikák eredményét pontosabban mérhessük, és az, ezen eredmény, célok ered, elérését is jobban mérjük jobb indikátorok bevetésével. Azon adatok fényében, amelyek a társadalmi orientált projektekből adódnak, itt látható, hogy az EU átlagnál kisebb a hiba arány, ennek örülök ám a legfontosabb számomra a végső hatása ezen programoknak a munkaerő politikára. Nagyon magas továbbra is a munkaerő, a, a munkanélküliség, különösen az ifjúság körében. Vannak to, továbbra is szegénységgel küzdködő régiók és, és területek, nagyon nagy a különbség egyes régiók között e tekintetben. Ezek közös problémák, ezeket közösségi alapon lehetne megoldani, és eh, ehhez fontos, hogy racionális módon tárgyaljunk ezekről. Mik a fő problémák, amelyeket látok? A társadalmi problémák fájdalmas munkaerőpiaci és gazdasági problémákat adóznak. Nem különbséget kell tennünk a munkaerőpiaci a szociális probléma és a szociális probléma mint olyan között. Például a eh, bizonyos fogyatékossággal élők körében a munkaerőpiac nem megfelelő működése által okozott szociális problémák esetében komplex megoldásokat kell találnunk, és a szociális mainstreaming révén a munkaerőpiac, oktatási rendszerek és egyéb szakpolitikák esetében is meg kell lenni ezeknek. A, azon hatások és eredmények, amelyeket elszámolunk, gazdasági indikátorokkal kell mérni. Ugyanakkor a szociális projektek, amelyek a, a lakosság nem termelő tagjaira vonatkoznak, elsősorban a, minő, a szolgáltatás minőségén mérhető. Itt gazdasági indikátorok nem nagyon alkalmazhatóak. A harmadik gondolat, amelyet megosztanék önökkel az, hogy az EU alapok leosztása tagállamok szerint nagyon különös képet mutat. Tudnék, a fejlettebb tagállamok nagyobb, relatíve nagyobb ö, projekt százalékot, különösen az olyan szociális projektek körében tudnak lehívni, úgynevezett soft projektekben, mint a kevésbé fellett tagállamok. Nem paradoxon ez? Vajon? Tehát két fontos cél körül kéne a vitát eh, folytatni. Egyrészt foglalkoznunk kell megfelelő módon és autentikus módon a szociális problémákkal, másrészt az EU forrásokat a lehető legeredményesebben kéne ezekre alokálni. Most aztán meg konkrét kérdéseket fogok megfogalmazni, ezen általános gondolataim után. Tehát a foglalkoztatás politikai vetületét vizsgálva az önök által tárgyalt kérdésnek a következő kérdéseket vetem fel. A foglalkoztatásügyi főigazgatóság az EU 2020-as célok érdekében bevetett projektek körében kérdem, mely területeken lehetnének eredményesebbek ahhoz, hogy ezen projektek révén is a 2020-as stratégia megvalósuljon. Kettő, vajon az ifjúsági garancia és az ifjúsági munka foglalkoztási kezdeményezés önök szerint sikeres? Ezek számomra nagyon kedves programok, ezért kérdem, hogy látják önök ezek eredményét. Aztán van egy kérdésem a hibákkal kapcsolatosan. A foglalatosi főigazgatóság egyes tagállamokra vonatkozóan konkrét cselekvéseket javasol, pénzügyi korrekciókat is előrányozva az elmúlt időszakban. Három országról van szó, és itt arra törekszünk, hogy a korrekciók után eljussunk oda, hogy elkerülhetőek legyenek a hibák. Miért van az, hogy ez a három tagállamban olyan nehéz a helyzet, miért van olyan sok hiba? Még egy kérdés, az abszorpciós kapacitás. Az ESA abszorciós kapacitása különösen alacsony a következő országokban, Románia, Szlovákia. Van egy listánk, ott van az írásos válaszukban az alacsony rátával bíró országok sora. Hogy lehet az, hogy ez az abszorpciós kapacitás annyira széttartó értékeket mutat az egyes tagállamokban? Van. Vannak még kérdéseim, de ezeket későbbre hagyom, mert az elején szeretnék általános kérdésekről eszmét cserélni, és aztán majd a konkrétabb ügyekre később térnék rá. De örülök, hogy itt lehetek. Talán hasznára lehetek a, a Kokobunak a foglalkoztásügyi hátteremmel, és vice versa. Ott meg a Kokobu hátterem lehet majd hasznos. The same. Hát mi is ezt reméljük, most pedig a biztos asszony kap szót, parancsoljon. Um, yeah, thank you, Chair. I'll uh, answer in Dutch. Uh, we have interpreters available, so... Köszönöm szépen. Hollandul fogok beszélni. Kitűnő tolmácsaink vannak. És mindig megdöbbenek, hogy milyen kitűnő munkát végeznek. Hát akkor most hollandul beszélek. És ezzel is megmutatom, hogy uh, a lehetőségeinket milyen módon érdemes kihasználni. Uh, so, uh, Madame Rapporteur, on your... jelentős tevő asszony, az, az ön kérdésekre, kérdésére vonatkozóan nagyon nagy súlyú kérdések ezek, kapcsolódnak azokhoz a szakpolitikákhoz, amelyeket folyamatosan fejlesztenünk kell. Első kérdése az volt, hogyan gondoskodunk arról, hogy azok az alapok, amelyek rendelkezésünkre állnak, a 2020-as célok elérésében jobban célra törőbbek legyenek, és nagyobb teljesítményt hozzanak, hogyan tudjuk elérni azt, hogy a DG Employment rendelkezésre alapokat jobban használjuk. Nos, a 2020-as stratégiának megfelelő rendet kell adnunk. Gyakran elhangzik az a kritika a parlamentben is, amikor kétszerutas programról beszélnek, a, a szemeszter keretében is, hogy túl kevés forrásunk van ezen célok elérésére, és a tagállamok befizetés hiányai is hozzájárulnak ehhez. Ha megnézzük a 2020-as stratégia céljait, a foglalkozatás rátákat, a foglalkozás bővítést, az, a, az ESA ezekben nagyon nagy szerepet játszhat. Aztán az ifjúsági munkanőrűség, amely konkrét része a munkanélküliségnek, külön figyelmet érdemel. Itt nagyon sokat ruháztunk be ebbe, nem csak abba, hogy munkahelyeket teremtsünk az fiatalok számára, hanem különösen abba, hogy azok a fiatalok, akik, nincs, akik nem oktatásban vannak és nincsenek képzésben, azokkal is foglalkozunk, a garancia kezdeményezés is ezt szolgálja, és a foglalkozási kezdeményezés, és valamint ezt a cél szolgálja, valamint a többi szociális cél, amely konkrétan összefügg a fiatalokkal a kétszeres stratégiában, amely azt szolgálja, hogy ne hagyják el az iskolát korán a fiatalok, mielőtt a munkaerőpiac szempontjából hasznosítató bizonyítványt szereznek, szintén ide sorolható. Valamint a szegénység ellené célokban is meg kell mondjuk, hogy annak a ténynek ellenére, hogy a tagállamokat arra kértük, hogy tegyenek erőfeszítéseket ez irányban, nap mint nap alkalmazzuk az alapokat, mégis azt látjuk, hogy a 20 millióval kevesebb szegény helyett 20 millióval több szegény van, tehát a célok nem valósultak meg. Persze a gazdasági válság nagyon sok ember taszított szegénységbe, és nagyon sokan munkanélküliek lettek, tehát nem volt egy egyszerű időszak ez, és ez tükröződik ezekben a negatív eredményekben is, ám azt mondhatjuk azért, hogy el tudtuk volna kerülni a bajok egy részét. Amiért viszont személyesen elégedett vagyok, hogy az új programidőszakban, 2014-től 20-ig terjedő időszakban, ott világosabban, inkább mint korábban elhez, hangsúlyoztuk azokat a célokat, amelyeket a tagállamnak tartaniuk kell, hogy prioritásokat kell meghatározzanak, azon megjegyzések, alapján, amelyeket az ország specifikus ajánlásokban nekik címeztünk, és külön figyelmet kell szentélnek azoknak a céloknak, amelyek a reform programjaikat illetik, a kétszerúzos stratégia végrehajtásában, és az ifjúsági garancia kezdeményezés új, új eszközöket ad nekünk is, meg a tagállamok kezébe is, hogy vállalásokat tartani tudják, alkalmazva ezeket a kezdeményezéseket, és pénzügyi eszközöket is a tagállamok rendelkezésre bocsátunk, hogy segítsük őket ebben. A 2020-as célok elérésében tehát a mi nagyon jelentősen hozzájárulhatnak ehhez, és annak mikéntje, hogy megtárgyaljuk a programokat, a szolgálataim nagyon erősen hangsúlyozzák ezen pontok fontosságát, és azt, hogy segítenünk kell a tagállamokat abban, hogy a kitűzött célokat betartsák. A hiba százalékok tekintetében nagy a különbség a tagállamok között. Ha elolvassák az anyagokat, akkor látható, ahogy Ivanova asszony is említette, viszonylag jó hiba százalékot tudunk megállapítani 2013 előtt két valamivel csökkent a hibák száma, mint 12-ben volt. A számokat vizsgálva, mindent összevetve nem teljesítünk rosszul, rosszul és ugye újdonc vagyok ezen a poszton, ám korábbi posztjaimon is foglalkoztam a e kérdésekkel, és a shared management rendszer egészét tekintve elmondható, hogy az ESA különösen jól teljesített területen, és a legjobb eredményeket mutatja a megosztott irányítás tekintetében az alapok közül. Ivanova asszonya, mi el kell végezni, a tagállamok kell elvégezzék az első értékelést. 41%-a felfedett hibáknak már első vonalban ezeket fel kellett volna fedezni, a tagállamok szintjén, ám ez nem történt meg, így nálunk bukannak fel, és ezt meg kell mondjam, hogy összességében, amikor az Európai egy pillanatfelvételt készít egy bizonyos időpontban a helyzet állásáról, akkor 3,1%-os a hiba százalék, ám hogy Ivanova asszony is elmondotta, ebből le lehetne vonni azokat a hibákat, amelyeket a tagállam szintjén kellett volna felvetni, így 1,8 lenne a hiba százalék a mi szintünkön, ami nem rossz teljesítmény. Ám 1,8 százalékot is lehet javítani, és lehet tanulni a korábbi hibákból. Ha megállapítjuk azt, hogy egy, a hibák 1,45 százalékát a tagállami verifikációs érvényesítésnél lehetett volna felfedni, akkor jól látjuk azt is, hogy ott is erőfeszítéseket kell tenni azon a szinten, hogy gyorsan észrevegyük, hogyha valami hiba adódott, és azt is jelenti ez, hogy preventív munkát tudnánk jobban végezni. Nagyon sok erőfeszítést tettünk, emberi erőfokát és erőforrás beleértve, abba, hogy segítsük a tagállamokat abban, hogy helyben mi hamarabb felfedjék a hibákat, a különösen a pénzügyi igazgatás területén. Segítjük tehát a tagállamokat, szemináriumokat szervezzünk a tagállamokban, és igyekszünk iránymutatásokat kidolgozni a tagállamokat, ténylegesen segítve abban, hogy felvették a, a, a hibákat, jobb auditrendszereket hozzanak létre, és preventív módon ö, megakadályozzák jó előre az ilyen hibák elkövetését. Tehát nagyon sok erőfeszítést teszünk, persze ezeket folytatni kell, és azt is örömmel mondhatom, hogy a 2014-től 20-ig tartó programokban vannak olyan újdonságok, amelyek szintén segítik ezt a munkát a jobb indikátorok révén. Aztán az abszorpciós kapacitásról kérdeztek, hogy ez nagyon sok felé, széttartó a tagállamokat összevetve. Láttuk, hogy egyes államok egyes tagállamok eleve nagyon nehezen tudják kiadni a verifikációkat, és egyes országokban, ahol föderális államigazgatási rendszer, államberendezkedés van, mint Spanyolországban vagy Belgiumban, nagyon nehéz végigkövetni a régiók és a központ közötti együttműködést e tekintetben. Tehát a tagállam magasabb szintjén hogyha ezt jobban megszerveznék az egyes régiók szintek között, akkor nagyobb abszociális kapacitást lehetne elérni. Sokszor nem egyszerű ö, lehívni a, a ö, alapokból a támogatásokat, mert hiányzik sok esetben az a, a administratív kapacitás. És ezt különösen országban éreztek el, tovább, például nagyon magas a ifjúsági munkanélküliség. Szolgálataink igyekeznek a tagállamokban együttműködni, szintén szemináriumok szervezésével, azokkal a hatóságokkal és intézményekkel, ahol azok a kollégák dolgoznak, akik javíthatják ezeket a kapacitásokat. Tehát különösen azokban a tagállamokban, ahol nagy a, nagyok a nehézségek, ott kellene nagyobb gyorsaságra kapcsolni ezekben. Remélem, hogy sikerült választ adnom a kérdésekre ha nem, akkor továbbra is a rendelkezésükre majd. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy majd az írásos kérdéseinket is megválaszolja. Válni kollega. grazie Presidente. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm a biztos asszonynak, hogy itt van. Elnézést kérek, hogy hátat fordítok önnek. Köszönöm szépen hogy megválaszolta a kérdéseinket, az írásos kérdéseket, az én kérdésemet is. Az Európai Szociális Alapra nagyon nagy figyelem irányul, hiszen a takarékossági politikát éljük meg. A tagállamok csökkentik a szociális kiadásaikat, tehát nagyon nehezen tudnak lendületet adni ennek, az, ennek a területnek, a szociális területnek Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szociális alap pénzeszközeit jól használjuk fel. Nagyon nagyok a várakozások. Azt szeretnénk megérteni, és mindjárt mondom is a kérdésemet, hogy a bizottság részéről van-e szándék arra, hogy a foglalkoztatás szolgáló ráfordításokat növeljék. Azaz tehát, hogy próbálják helyzetbe hozni a tagállamokat és segíteni nekik a foglalkoztatás növelésében. A szociális alap hozzáadott értéke éppen ebben rejlene. És a számadatok azt mutatják, hogy igenis működni tud ez az eszköz, ez az Európai Uniós eszköz. Ami pedig Olaszországot illeti, pontosan tudja, hogy nagyon sok zóna, főleg délen nem tudja jól lehívni a szociális alap forrásait, és ez részint a mi döntéshozóinktól függ. Kretú biztos is beszélt erről, aki kiküldött európai köztisztviselőket, és segítsék a helyi önkormányzatokban dolgozókat, hogy megfelelő projekteket tudjanak benyújtani. Persze, minnyáján azt szeretnénk, hogy sikerüljön lehívni a, szél, a pénzeszközöket, de nagyon sokszor nem sikerül megfogalmazni megfelelő győztes pályázatokat, és ilyen módon a pénzeket nem lehet lehívni. Ugyanakkor persze a pénzek tiszta felhasználása fölött is őrködni kell, hiszen megengedhetetlen, hogy visszaéléseket alkalmazzanak, és azt is meg kell értenünk, hogy ki az, aki hibát követel, és ki az, aki csal az Európai Unió pénzeszközeinek terhére. Világos különbséget kell tenni, és itt azt hiszem, hogy sokkal hatékonyabban kell fellépni az ilyen helyzetek eh, kiküszöbölése érdekében. 47 eh, olyan esetről tudunk, ahol eh, konkrét gyanúsítás is történt sejthető, hogy árnyékban, az illegalitásban van még egy további ügy, amelyekre még fel kell hívni a figyelmet. Akartam-e még valamit mondani, keresgélem? Nagyon jó volna, hogy még több figyelmet folytatnánk, fordítanánk az ifjúsági garanciára, a youth garantire, hiszen újságírók is, mások is kérnek erre, kérdeznek erre rá, és rávilágítanak másrészt, hogy mennyi visszaélés történt a Youth Garanti pénzeivel. Dél Olaszországban egyrészt mondom, hogy az állampolgárok nagy várakozással néznek az Európai Uniós pénzeszközök felhasználására, másrészt éppen Dél-Olaszországban volt sok visszaélés, hogy hamis tanfolyamokat tartottak, és ez bizony sajnos az euroszkeptikus források malmára hajtja a vizet, tehát a források malmára hajtja a vizet, hogyha így fogalmazhatok. Szóval a kérdésem, kérésem az volna, hogy még jobban koncentráljanak az ifjúsági garancia működésére, és tegyék ezt hatékonyabbá. Köszönöm. Ähm, Mostantól pedig Két percben korlátozom a felszólalók felszólalását, biztos asszony. Köszönöm. Igyekszem válaszolni ezekre a sokféle, sokszínű kérdésemet Vali kollega tett fel. A munka lehetőségekkel kapcsolatban a legnehezebb kérdés az, hogy pontosan ez hogyan lehet gondoskodni afelől, hogy kevesebb munkára legyen, és hogy az aktivitásban levők arányát növeljük, és a forrásokat valóban erre fókuszálva lehetne az adott időszakban kellene bevetni. Nem olyan egyszerű azonban a munkanélküliek számát csökkenteni, általában ez a legfőbb mitikátor, ám a válság idején az ESZA révén nagyon nehéz időszakot tudunk magunk mögött, és visz, reagálva a válságra, a programokat kellett megreformálni, újraorientálni, végig gondolva a hosszú távú ifjúsági munkanélküliség és a munkanélküliség új formájának új problematikáit. Az eredménye a 2007 és 12-ig terjedő időszaknak, 13-asra is vannak már ugyan adataink, azt mutatja, hogy az ESZÁ-val, ezt a segítségével több mint 19 millió ember megsegítettünk Európában ahhoz, hogy erősebben tudjon fellépni a munkaerőpiacon, és extra lehetőségeket adtunk nekik, vagy azzal, hogy a készségeiket, vagy az oktatási kompetenciáikat javítva, amelyeket a munkaadóknak tudnak kínálni. 19 millió embernek segítettünk abban, hogy jobban tudjanak munkát szerezni, és 3,3 millió pedig valóban talált munkahelyet e támogatás révén, és e segítség révén. E válságos időben ez nem rossz eredmény, azt hiszem. Ezen túl több mint 500 ezer induló vállalkozást kapott, indulhatott el az ESZA támogatása révén. Tehát itt ez is munkahelyteremtést jelent, és ők nem csak magukat foglalkoztatták ezek a vállalkozók, hanem mások számára is kínáltak munkát. Persze nagyon nagy különbségek vannak, és lehet javítani egyes területek között. Krétú asszony, Korina Krétú biztos asszony végig körbeutazik a tagállamokban, megvizsgálva helyben mit lehet tenni az abszorpciós kapacitás javítása érdekében, nagy erőfeszítéseket tesz ez irányban, és ez többé-kevésbé összefügg a helyzet ismeretével, az administratív, igazgatási kapacitásoktól is függ ez, és ez a foglalkoztatási főigazgatóság munkáját is felöleli. Az, a nőkkel szembeni, ami a nőket illeti, a tolerancia, a visszaéléssel kapcsolatos toleranciánk nulla, zéro. Tehát ezekre a kérdésekre reagálni kell, az Olaf kell, hogy vizsgálódjon Ezek ügyekben, és hogyha visszaélések történnek, akkor feltétlenül lépnie kell. A két, az elmúlt két évben azon ügyeket, illetően amelyeket az alapnak jelentettek, ezek mindegyik évben vizsgálat indult, és hogyha a gyanú megalapozatnak tűnt, akkor nagyon keményen léptünk fel, nem csak a bizottság, tehát hanem az Olafnál dolgozó speciális a, a csalások ő, sok, sok esetben nem mindig rossz indulatú, vagy, vagy, vagy eleve rossz hiszeműségből adódnak, ám feltétlenül meg kell vizsgálja a bizottság, a parlament való együtt működve, hogy egyrészt mennyi pénz került ténylegesen befektetésre, és hogyha csalás gyanúja merül fel, akkor le kell állítani a kifizetéseket, fel kell függeszteni a programot, korrekcióra van szükség. A vonatkozó főigazgatóságok a probléma adódott mindig reagáltak, és amennyiben szükségesnek bizonyult, akkor minden esetben felfüggesztették a kifizetéseket, és korrekciókat alkalmaztak. Hogyha pedig, hogyha pedig nem reagál időben, a tagállam akkor felfüggesztjük a programot, és nettó kiigazításokat eszközlünk a ezáltal javítottuk a teljesítményt, és a jövőben is a nettó korrekció kiigazítás eszközét alkalmazni fogjuk. Ennek tudhatóan addig, amíg nem csökken a csalások százaléka, és nem sikerül rávenni a tagállamokat arra, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, az általunk tett jelzésekre reagáljanak, azonnal válaszoljanak az általunk feltett kérdésekre, és megtegyék azok az intézkedések, amelyeket meg szükségesek tartunk. Tehát erre bátorítom a szolgálataimat. Tehát itt a cél nem csak az, hogy, hogy kiadjuk a pénzeket, és nem csak az, hogy szabályosan kerülnek ezek elköltése, hanem végsősorban az is, hogy eredményesek legyenek, és minden korrekt módon történjen ezek a programok végrehajtása során. Amíg az ifjúsági munkanélküliség konkrét ügyét illeti, amit itt tettünk, arról már beszéltem. Az ifjúsági garancia kezdeményezés, ott is hasonlóképpen azok a módszertanok, amelyeket a főigazgatóság tesz, hasonlóak, azonnal fellépünk, hogyha hibát észlelünk, és a tagállamnak, ha a tagállam nem reagál, akkor még keményebb eszközökkel lépünk fel, és visszatérítjük az ott esetben a költségeket. Az ESZA finanszírozza a szociális kezdeményezést, és 14-ben és 15-ben egy külön költségvetési soron került elszámolásra az ifjúsági foglalkoztási kezdeményezés és a garancia. Ez egy külön költségvetési sor saját szabályokkal, és hogyha az abszorpció ban hiányokat tapasztalunk, akkor a tagállamokkal kell kapcsolatba lépni, különösen azokkal, ahol a legnagyobb a probléma, ahol egyáltalán a programok elindításához kell pénz. A bizottság azt is megvizsgálja, hogy nincs -e lehetőség arra, hogy egy magasabb előfinanszírozási tétellel induljon a program, tehát hogy a program indítása az megfelelő forrás álljon rendelkezésre ezekben a tagállamokban. Igyekszünk ösztönzőket adni, különösen a ifjúsági munkanélség lenni források mozgósítására. A frontloading révén 14-ben és 15-ben könnyebben tudták lehívni a tagállamok, így elég készpénz állt rendelkezésre ahhoz, hogy elindítsák a programokat. Nem kellett két-három-négy évig várni, míg alatt elvész egy teljes generáció. Így próbáljuk tehát azt elérni, hogy jobban hozzájáruljunk a prefinanszírozási eszközök bővítéséhez. A következő hetekben fogjuk bemutatni ez irányú gondolatainkat a biztosok kollégiumának, és ha jóvágyásra kerül, akkor az ESA szabályozásban is módosításokat kell eszközölni, ez jogalkotási feladatokat is ró majd ránk. Thank you, voorzitter. Uh, Mevrouw de commissaris, ik... Köszönöm. Én visszatérnék a jobb igazgatás kérdésére, ami minden alapra vonatkozik, nem csak az SZ-ra, ez az igény. A DGM a számvevőszék jelentés alapján azt, mond, azt mondta ki, hogy az ESZA bír a legkisebb hiba százalékkal, ugyanakkor az egyes tagállamok felelősségére is rámutat és hogy ö, nagy terheket ró mindez az egyes tagállami igazgatásokra. Gergőve biztos asszony 28 kérdése válaszolva pontosan leírta, hogy a tagállami adminisztrációkat nagyobb felelősségre, vállalására szeretné rávenni. A jelentős tevőként rámutattunk arra is, hogy több információt, igazgató információt kell, be, kell kapnunk a tagállami ö, hatóságoktól, és politika, a politikai felelősség is jelentős jelent az eszközök megfelelő és az alapok megfelelő végrehajtása. Erre is rá kell mutatnunk. A tagállamok önkéntesen már adnak ilyen jelentéseket. Dánia, Svédország, Hollandia, amúgy egyébként euroszkeptikus közvéleményű országok ezek. Mit terveznek politikai szempontból Krecu Phil és Hogan kollégáikkal együtt annak érdekében, hogy több tagállam, több mint a mostani négy, részt vegyben az önkéntes programban, az önkéntes tagállami jelentések elkészítésében. Köszönöm szépen, kedves Bart. Emlékszem a programidőszakban, az előző programidőszakban, jogalkotási időszakban lefolyt tárgyalásokra, az akkori új programidőszakban Mulder kollega volt az, aki több tagállam támogatásával beterjesztette ezt, ám sajnálatosan aztán a tagállamok nem támogatták ezt, és az eredmény a, a végső rendelet formájában nem vált kötelező jellegűvé a tagállamok számára. Én, én nagyon támogattam ezt, és szolgálataim is úgy gondolják, hogy ez hasznos volna, hogyha a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az első verifikáció során az audit szolgálatok működésében vállalnák ezt a felelősséget, és egy olyan tanúsítványt adnának ki, amelyre támaszkodhatnánk, és hozzájárulna ez ahhoz, hogy kevesebb, eleve kevesebb ellenőrzési szintet kéne meghatározni, és mi is jobban elfogadhatnánk a tagállamok által ezt a jelentéseket, így a kockázat kezelés és a projektek végrehajtása is könnyebb lenne. Ez nagyon fontos volna ösztönzőket szeretnénk kidolgozni a tagállamokat rávéve arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy növeljük részvételüket ebben, és erre bátorítjuk őket. Ám nem tudjuk erre kényszeríteni őket, ez csak egy, ez egy lehetőség szerinti önkéntes vállalás lehet a tagállam részéről, nem követelhetjük meg a tagállamoktól. Ám javasolhatjuk, hogy néhány év múlva a négy állammal szerzett tapasztalatok fényében, amelyek részt vesznek ebben, bemutatva azt, hogy milyen, milyen előnyöket hoz, lehet, hogy egy kötelező jellegű rendszerre tehetünk -e vasatot, ám ez a jövő zenéje. Korena Krecu és Györgyeva biztos kollégáimmal ö, szeretnénk ezt majd elősegíteni. Köszönöm szépen, én magam is jelentkeztem a felszólalók közé. Több kérdésem van. Az első kérdésem a tagállamok által bejelentett adatok megbízhatóságára vonatkozok. 56% teljesen megbízható, 44% nem megbízható. Ez nagyon súlyos, hogyha erre gondolunk. Aztán, hogyha megnézem a korrektúrákat, akkor azt látom, hogy a Brüsszel kapitálnál 5%-ot elengedtek a bejelentéssel szemben. Kérdezem, hogy miért, ez meglehetősen szokatlan. Abruzzo tartományban 15,9%-ot hozzácsaptak, és La Riohánál pedig még magasabb százalék számot csaptak hozzá. Kérdezem, hogy miért. Gondolom auditokon alapul ez. Aztán átfogó volt a flat rate hullám is, ezért tehát az Ivanova által második helyen megemlített ajánlásokra is hivatkozok, ugye flat rate korrekció mindig problematikus. Toszkána, Szardínia 25%-kal flat rate korrigál. Hát kérdezem, hogy még meddig folytatjuk ezt az áldatlan gyakorlatot, és mikortól kezdünk pontosabban gazdálkodni? Ez volt az első kérdésem. Második kérdésem szociális alapra milyen kihatása van mindennek? Azaz, milyen olyan feladatokat finanszírozunk a szociális alapból, amelyet voltak éppen a tagállamoknak kell finanszírozni. Ilyen mondjuk a rendi, rendészeti dolgozók képzése, vagy a tanár továbbképzés. A harmadik az interruptionekre, meg a suspensionekre, a megszakításra és a felfüggesztésre vonatkozik. Kérdezem, milyen interruptionök és suspensionök voltak? Ugyanakkor kérdezem, hogy mit tudunk a roma munkanélküliség, a roma programok, illetve az ifjúsági munkanélküliségi programok konkrétumáról. Aztán a 6.4-es boxra is rákérdezek. Az EU többet hajlandó fizetni, mint a tagállamok, például Romániában. A 33-as kérdésre adott választ nem egészen értettem, hogy egy vagy több tanulmány van-e itt, és hogyha igen, azaz akár egy, akár több van, hogyan próbálják nyomon követni és lekövetni ezt az eseményt. Köszönöm. Ami a megbízhatóságot illeti, Gressla asszony, elnök asszony. Ön maga említette a számadatokat, mit teszünk mi ezzel. Jól tudjuk, hogy a, amit a tagállamoktól kapunk számadat, az nem mindig megbízható. Ezért az a feladatunk, hogy amit lehet, javítsunk először is. Nem csak ezekre a számokra támaszkodunk, akkor tehát megvizsgáljuk a tagállamoktól kapott adatokat, másodszorban új auditokat is elvégzünk, a kockázati tényezőket is súlyozzuk és mérlegeljük, és magától a tagállamtól is bekérünk további információt a saját audit munkájáról, és fact-finding missziókat is küldünk, hogy helyben verifikáljuk a helyzetet, vizsgáljuk meg, mi történik. Tehát a shared management egyfajta shared responsibility is, és a tagállam kell, hogy ennek fényében javítsa saját munkáját, vállalásának megfelelően, és a, ö, ezért szerzünk be konkrét információkat a kérdések ö, ö, alapján vizsgálódva a európai szabályok ismeretét, szemináriumokat is szervezve, nem riadva, jöttől sem vissza, hogy szankciókat rógjunk ki, hagy, ha erre van szükség, ha a tagállam nem reagál a mi megjegyzéseinkre, a csalásokra, vagy a hibákra vonatkozó meglátásainkra, és akár le is állíthatatunk programokat, és nettó eh, visszafizetetés eszközével is élünk, ha komoly a helyzet. Az elmúlt évben a flatskate korrekciók lefolytak, éppen nézem, magam is, majd utána nézek ennek, hogy pontosan milyen számadatok illetik ezt az európai beruházások, befektetések körében pontosan tud, tudnunk kell, hogy milyen hozzáadott értéket hoztak létre. És ezt mérve kell értékeljük a kiadásokat. Nincs százalékos adatom, de megvizsgálom, és elküldöm önöknek az erre vonatkozó adatokat, hogyha vannak ilyenek. Most nem tudom megmondani Ám az is tény, hogyha még ha a kiadásokat az, Európa, az ESZA-ból társfinanszírozzák, és ez tagállami feladatokat is jelent. Minden tagállam, vagy nagyon sok tagállam költségvetési nehézségekkel birkózik, és sok esetben nem tudnak alapvető feladatokat sem olykor teljes mértékben ellátni. Tehát ha tényleg olyan célról van szó, amelyet az ország specifikus ajánlásban megjegyzünk, és, az, és amelyek az, a 2020-as célok elérését szolgálják, akkor ezek valóban hasznos beruházások lehetnek, akkor is, hogyha lényegi, olyan lényegi szolgáltatásokat érintenek, amelyek a tagállam feladatait jelentenék, de nincs meg rá az eszközük kérdezte, hogy mi a megszakítások és a felfüggesztések pontos helyzete. Jelen pillanatban 2030 ilyen számolható 12 operatív pro, 2013-ban 11 operatív program került felfüggesztésre, 25 megszakítás adódott a kifizetésekben, a lekért kifizetésekben, összességében tehát 300 48,8 millió euró összeget érintenek ezek. 2014-ben 9 operatív program került teljes mértékben, vagy részben leállításra, és 30 kifizetési megszakítást kellett eszközülnünk, és ezek összesen majdnem 1 milliárd, 1,390 millió euróra rúgnak tehát így áll a, a megszakított kifizetések helyzete. Most kaptam egy kérdést, aztán a roma politikáról, hogy milyen adataink vannak az arról, hogy mi történik a romákkal. Nos, ott így áll a helyzet, hogy azt jól tudjuk, hogy a 2007-től 13 terjedő időszakban körülbelül 10 milliárd euró került kiutalásra, integrációs programokban a, a lemaradott a társadalmi csoportok érdekében, munkahelyteremtésben főleg, a romák ennek egy részét képezik, ám azt nem tudjuk pontosan, hogy ebben a társadalmi csoportban, a disadvantage csoportban pontosan hány roma érintett. Minden a tagállamok nem adnak erről pontos lebontott adatokat, hogy ki roma, ki nem roma ezekben a csoportokban nincs etnikai háttérről szóló adat, és sőt, egyes tagállamok nyilván nem is hajlandóak ilyen lebontású adatokat adni, vagy egyáltalán mérni ezeket. Így módon ezt nem tudjuk mérni, ám nyilvánvalóan van egy meghatározott a legsérülékenyebb társadalmi csoportra eső programkör, amelynek jelentős részét romák képezik. az ESZÁ-ban rendelkezésre álló összegek 20%-át a legsérülékebb társadalmi csoportokra költöttük a társadalmi integráció érdekében, és ez nyilvánvalóan nagyon sok roma ö, számára jelentett előnyt. A korai iskolából kiesők, a munkabilából kieső, az egészségügyi ellátáshoz nem jutó, emberekről van szó, és persze a, a több tagállamban futó roma stratégia pedig konkrétan ezekkel a csoportokkal foglalkozik. Legalább 20%-a, de inkább 23%-a gyakorlatilag az ESA eszközöknek a legsérülékenyebb társadalmi csoportokat célozza meg, és, és ez nyilvánvalóan magukba foglalja a roma csoportokat is, vagy egyéneket is. Miről kell megbeszélnem a flat rate kérdése pedig a főigazgatón fog válaszolni. Thank you very much, Commissioner. Just a... Köszönöm szépen, biztos asszony. Egy-két szóval egészítenem ki az elhangzottakat. Ami az általány korrekciókat illeti, csak akkor használjuk ezeket, amikor nem tudjuk pontosan számszerűsíteni a hibákat, ezért megpróbáljuk az ilyen esetek számát csökkenteni. Tehát olyan esetekről van szó, amikor tulajdonképpen lehetetlen pontosan számszerűsíteni a hibákat. Például rendszer szintű kérdések esetében a vezetési, illetve audíthatóság működésének vizsgálata például a tagállamokban. Például Románia esetében ilyen általány korrekciót, flat rate correction-t alkalmaztunk. Köszönöm szépen. A 33-as kérdés a romániai fizetésekre vonatkozik. Megköszönöm, hogyha írásban válaszolnak erre. Most pedig Piper kollega kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon nagy hatással volt rám, hogy milyen részletesen informált az egyes kérdésekben, pedig hát rövid ideje biztos csupán. Mégis természetesen itt a szakbizottságban gyakran olyan kérdéseket teszünk, amelyek nem mindig kényelmesek. Két ilyet szeretnék feltenni. Egyrészt azt mondtam, 19 millió ember kapott támogatást a képzés és az ifjúsági garancia keretén belül. Milyen fajta támogatásról beszélünk? Ezek ilyen négy hetes tanfolyamok, és ezután a fiatalok ismét a munkanélküliségbe zuhannak vissza. Voltak éppen szalmaláng ez. Kérész életű szalmaláng ez. Vagy pedig eh, struktúrákat változtatunk-e meg, arra fordítjuk-e pénzt, hogy a pénzeket a piac fele csoportosítsuk át, hogy ne csak az állami intézményeket támogassuk, hanem valódi piaci életképes kezdeményezéseket támogassunk. Második kérdésem, a tagállamok a rendellenességek 41%-et kellett volna, hogy felfedezzék, mondta. És akkor azt mondta, hogy a bizottságnál akkor a 1,8% lett volna hiba arány. De hát a bizottság a szerződések felett őrködik, ez a feladata, tehát önöknek kellett volna felfedezniük azt, hogy a tagállamok nem teljesen korrektül ellenőriztek. Végezetül arról beszélt a jövőre kitekintve, hogy a hiba százalék csökkenni fog, de ugyanakkor még egyszer mondom, a bizottság közvetlenül nem vállal a felelősséget azért, ami a tagállamokban történik. Márpedig mi, az Európai Parlament többször követeltük, hogy saját ellenőrzéseket hajtsanak végre a tagállamokban, és ne bízzanak a tagállami adatokban, különösen nem azon tagállamok esetében, amelyek mindig, hogy is mondja, feltűnőek voltak. Végezetül, mert olyan a Szender kollega is itt van, egy kérdésem van, a németországi helyzetre teszem fel ezt a kérdést, külön az önkedvéért, kedves Alai Szender asszony. Teljesen nyilvánvaló, hogy Németországban az igazgatási rendszerben valami nem működik, főleg Türingen tartományban. Roppant érdekel ez engem, és persze Ajala Szender asszonyt is különösen érdekli, megköszönöm, hogyha erről mondana valamit. Biztos asszony. Köszönöm szépen, Péter kollega. Köszönöm baráti szavait. Valóban igyekeztem elkészülni. jó működő főigazgatóságokat és munkatársakat vettem át, és ugyanakkor azt is tudom, hogy nagyon sok tanulni valóm van még, bár igyekeztem sokat tanulni azon néhány hónap alatt, amióta a bizottságban dolgozom. A, az nyílt őszintén és jöttem ide, ugyanaz a célunk, azt a célunk, hogy a lehető jobb, optimális módon tudjuk felhasználni az európai alapokat, és minden hiányt, csalást, szabálytalanságot felfedjünk és segítsünk ezek megadásában. Együtt a számlevőszéki szakértőkkel és a parlament költségvetési bizottságával együtt az a célunk, hogy együtt tárjuk fel, hogy mi nem működik, és erősítsük a végrehajtást. Lássuk, mit tehetünk, mit kell tennünk, hogy javítsuk a teljesítményt. Úgyhogy kellemetlen kérdés, ezek után mondhatom, nincs, nem létezik. Konkrét kérdés. 19 millió embernek segítettünk munkához jutni, oktatással, képzéssel, közelítéssel, hogy ez elége, hát, hogy valóban, valóban kaptak-e munkát, vagy sem, és a valóságos reálgazdaságba kerültek-e be, hát ezek fontos kérdések. Tettünk erőfeszítéseket, ám csak a pénz felhasználásával, az ESZA pénzek jó felhasználása nem elégséges ahhoz, hogy egy szakpolitikát teljesé tegyünk. Fontos, hogy el is jussanak a munkahelyekre ezek az emberek. Az elmúlt években az Európai Bizottság elindított beruházási programok, ha nem is teljesen elégségesek, jó kezdetet nyújtanak és megpróbálnak, megpróbálják a magántőke mozgósításával a gazdaságba tenni ezeket a pénzeket, a garanciák és más pénzügyi technikák révén a, a reálgazdaságból való beruházásokat ösztönözni, és ezzel fognak munkahelyeket teremteni. És ha létrejönnek ezek a munkahelyek, ezek gondoskodnak majd arról, hogy az oktatásba, a irodákba képzésekbe tett pénzeink eredménye valóságá váljon, és gondoskodik arról, hogy ezek a munkahelyek megnyitnak, ezek a, ezeket ember kiképezzük, akkor várja őket munkahely. Tehát ez nem csak ö, költségvetési pénzek kellenek ehhez, hanem az is kell, hogy az emberek is beruházzanak, és le kell, le kell bontani azokat az akadályokat, amelyek a beruházások előtt állnak. Tehát, hogyha megtérülnek ezek a beruházások, ha vonzóvá válnak, akkor elindulhat ez a folyamat. Ehhez egy teljes szakpolitikai körre és folyamatra van szükség, és a bizottság ez irányban szerintem jó lépéseket tesz. Egy 41 százalékát el lehetett volna kerülni a hibáknak, mondották, hogyha a tagállam első, az első vonalbeli igazolási eljárásában és auditálásában megtette volna ezt, meg kell jegyezni, ezt, és a szolgálataim megtesznek emellett minden erőfeszítést annak érdekében, hogy a visszaéléseket, csalásokat, szabálytársakat elkerüljük, és a shared management, a megosztott irányítás éppen azt jelenti, hogy mi is vállaljuk a felelősségünket, és utalunk arra, hogy a tagállam is javítani kell, kell hogy javítsa a működésén. A tagállamokat segíteni kell elsősorban, először baráti módon, tanácsokat adva, igazgatási kapacitásokkal segítve őket, utalva azokra a pontokra, ahol javítani lehet, egymástól tanulva az igazgatásban dolgozókban a kapacitást erősítve, mint mondtam elő, első körben baráti alapon, aztán saját auditok révén helyben vizsgálódva, az auditok auditálásával, és hogyha ez nem megy, akkor ott helyben átvesszük a feladatot, a vizsgálat feladatát. Ám feltétlenül fontos, hogy a tagállam vállalja felelősségeit, különösen ott, ahol a nagy kockázatok vannak, oda koncentrálva, hiszen nekik is érdekük, hogy, hogy költségvetési pénzeket megtakarítsanak, és az alapok kezelése jobban működjön. A 3,1%-os eredményünk pedig azt jelenti, hogy mi is vállaljunk a rákesőbb felelősséget. Ami Németországot és Türingiát illeti, arra vissza kell térjünk írásban, mondja a főigazgatóm, mert nem vagyunk biztosak az adatokban, tehát írásban fogunk válaszolni erre a konkrét kérdésre. Vielen Dank. Nächste auf der Rednerliste ist die Kollegin Ayala Sender. Köszönöm, Ayala Sender asszony kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Péper úr, Köszönöm szépen az elmondatokat. Nagyon jó lenne, hogyha a biztosasszony válaszát megkaphatnánk, akár írásban is, a különböző konkrét kérdésekre vonatkozóan. Tehát jó lenne, hogyha Péper úr is megosztaná velünk ezeket az információkat. A kérdésem a biztosasszonyhoz a következő, és apropó üdvözlöm biztosasszony önt itt a szakbizottságban. A fiatalok munkanélkülisége nagyon nagy problémát jelent, és hát a rendszer gyengesége, illetve a hiba százalék is bizony döbbenetes. Egy olyan kérdést fogok föltenni, amelyet már többször föltettem. Óriási ellentmondások húzódnak a trojka instrukciói, utasításai között, illetve bizottság fellépése között. Mm, a munkanélküliség emelkedett, ennek eredményeképpen ugyanakkor az Európai Szociális Alapot használják föl arra, hogy képzés nyújtsanak. Azonban megfordíthatatlan ez a probléma. Az ESZF az a probléma, hogy 2006-ban születtek meg a szabályok, aztán ugye 2013-ig nyúlt ez az időszak. 2008-ban indult a válság, a 2009-es 10-es év volt a legsújtóbb év. A kérdésem a kondicionalitásra vonatkozik. A támogatást mindenképpen fenn akartuk tartani, azonban a hiba százalék bizony nagyon súlyos volt. Azonban még három évig arra kaptunk utasítást, hogy mindezeket megtartsuk. Ugyanakkor a trojka egy olyan helyzetet próbált kialakítani, ahol visszaszoríthatjuk a munkanélküliséget. Meg kell vizsgálnunk a kondicionalitást, Természetesen célunk az, hogy a munkahelyeket megőrizzük, azonban az állandó szerződések szépen lassan eltűntek. A válság előtti kondicionálás nem bizonyulhat hibának. Ezeket a munkahelyeket nem tudták három évig megtartani, az emberek az utcára kerültek. Tudom, hogy a bizottság egy úgynevezett válságülést tartott, és ennek az volt a célja, hogy lehetőséget nyújtson a lakosság számára az, hogy kilábaljon a válságból. Munkahelyeket teremtsenek, de sajnos segítség helyett a számvevőszéktől azt halljuk, hogy a hiba százalék növekedett. Kérdésem, mit tett a bizottság szolgálata? Aztán történt még valami Spanyolország esetében, ami föderális berendezkedésű, önöknél is ez a helyzet. két olyan régió van önöknél, amelyek ugyanezzel a problémával küzdenek. A korrekciós ráta ugyan úgy alakul, mint Aragon és Valencia esetében Spanyolországban. Öntől azt hallottuk, hogy a spanyol hatóságoknak képzést kell nyújtaniuk, különösen regionális szinten. Tudna-e példákat mondani Anúból, vagy más területekről, hogyan lehetett javítani az itteni helyzetet. És végül a válaszában van egy nagyon fontos gondolat, ez pedig a abszorpciós ráta. A számvevőszék kritikusan nyilatkozott ezzel kapcsolatban. A tagállamokat arra kényszerítik, hogy ezeket a forrásokat lehívják. Ott van az M plusz 1, M plusz 2 szabály. Mit tehetünk az abszorciós rátá esetében, hogy elkerüljük azt a benyomást, szerint? mi szerint abszorpciós problémával küzdenek ezek az országok. Igen. Biztos azt, hogy parancsoljon. Köszönöm, az Ayala Szender asszony. Első kérdése a, a trojka szigorú politikája közötti, a, a, illetve a szociális alapeszközönek felhasználása közötti ellenmondás, illetve a korrekciók ügyét érintette. Nagyon régi, hosszú vitát folytathatnánk erről, és a parlament értékelési jelentései a támogatási program által érintett országokra vonatkozóan szóltak erről is, arról hol vannak a gyengeségek, hol lehet esetleg te javítani. Minden esetben azonban az új Európai Bizottság úgy nyilatkozott, hogy a támogatási programmal van levő országokban gondoskodni kell arról, hogy társadalmi értékelés folyjon, és a szociális partnereket is bevonják ebbe, gondoskodva arról, hogy elég adat legyen arról, hogy értékelni tudjunk az erőfeszítések társadalmi kihatásairól. Mindezek fényében persze nem lehet mindent a, a trojka számlára írni, hiszen eredetileg az alapgondok megoldására vannak ott. Tehát egyik országban az ingatlan eh, árakkal, máshol más problémákból adódtak, ír Belgiumban a banki szektor, járult hozzá a válság elműléséhez, Tehát a problémákat orvosolni kell, és ha a, a trojka fellépése éppen ezen alapokok kezelését célozza. Persze a következő generációk számára is részéről is hatástanulmányokat kell végezni, milyen társadalmi hatásokkal járnak ezek az intézkedések. Szerintünk a megtakarítások szükség van, illetve a költségvetési felelős gazdálkodásra szükség van, ugyanakkor nem lehet, nem lehet a következő generációkra áttenni a terheket, a demográfia helyzetre tekintettel kell lennünk, arra, hogy egyre kevesebb, már rövid távon is egyre kevesebb ember lesz munkaképes, egyre nagyobb lesz idősek száma, és ennek költségvetési szinten is vállalni kell ezért a felelősséget, és a pénztárcákba kell nyúlni egyes esetekben, és strukturális reformokra is szükség van, egy sor kérdést kezelve, és a javulás perspektíváját is fel kell kínálni, ám végső soron a beruházások hiányoznak a megkívánt gazdasági növekedésből, tehát a költségvetésekben nincs elég pénz a növekedés beindítására, ezért a beruházási terv, amelyet a bizottság vett be, arra törekszik, hogy úgynevezett alvó tőkét megmozgassuk, és ezáltal lehelyünk életet a gazdaságba, és ezt az alvó pénzt visszategyük a gazdaság vérkeringésébe, és ezt tesszük a megfelelő szabályozással együtt, a munka lehetőségek teremtését is szolgálja egyben. Azt is megállapíthatjuk, hogy az a társadalmakban, ahol relatíve sokat fektetnek be az emberi erőforrásokba, ott ezek az államok és költségvetések a gazdasági teljesítmény, a versenyképesség területén is magas osztázatokat érnek el. Ez a társadalom állapota is jobb, és ez a gazdaság növekedését segíti ezekben az államokban. A második kérdése a kondicionalitás, illetve 2006 előtti időszak helyzete. Én nem vettem részt azokban a vitákban annak idején, bár itt voltam a parlamentben, de a bizottságban nem. Tehát a spanyol helyzetet illetően ez inkább, ez a probléma inkább összefügg az gold plating gyakorlatával, amelyet maga, amelyet maga a tagállam felelős, tehát hogy szigorúbb szabályokat fejeli meg az európai szabályokat, és hogy nem tudom, hogy ez regionális szinten történik-e, vagy, vagy föderális szinten, de ezt ön jobban tudja, amit a bajok okozóan nem az európai szabályok köre volt, hanem a, a tagállam által meghatározott szabályrendszer. Tehát, tehát a tagállam a, az európai alapokból finanszírozott egyes projektek esetében kell, hogy meghatározza ezeket a feltételeket. Az abszorciós kapacitás ügyében tudjuk, hogy nehéz a helyzet, és nagyon összetett és bonyolult szabályrendszer érvényesül, tehát a kifizetések határidejét nem tudjuk eltolni ugyan, de van egy másik képlet, az egy Simplified Cost Option rendszere, amely egyszerűbbé teszi a végrehajtást, és ezáltal a tagállam igazgatási feldolgozása is egyszerűbb, tehát az egységekre, egységekre számolt költségek és előlegek rendszere standardizáltabb, és a delegációk aktusok révén lehet ezt a rendszer beléptetni. Reméljük, hogy ez a képlet minden tagállamot segíthet majd. Jól tudjuk, hogy a tagállam nem mindig örül ezeknek az új szabálynak, mert némileg több felelősséget ró a tagállamra, mint a másik a szokásos rendszer. Az Európai Bizottság 2017-ig 50%-ig szeretné fölvenni a Simplified Cost Option részesedését, és ezáltal igyekszünk a tagállamon egyszerűbbé tenni az alapok végrehajtásának adminisztrációját. Így azt reméljük, hogy így kisebb lesz a hiba százalék is, hogy egyszerűbb lesz a feladat, és ez növelheti az abszorpciós kapacitást is. És a pénzek gyorsabb kifizetését úgy, hogy kevesebb hiba történik, és akkor nem lesz szükség akkor a programok felfüggesztésére és a korrekciókra. És ez remélem, hogy a, tagállam, a képviselők is ajánlják majd tagállamokban ezt a Simplified Cost Options amely különösen az 50 ezer euró alatti kis projektek hasznára szolgálhat majd. A következő felszólaló pedig Pirinski képviselő, tessék. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony. Egyetlen kérdéssel fordulok önhöz. Ez pedig a következő. Azt mondta, hogy nem igazán arra kell összpontosítani, hogy mennyi, hanem hogy milyen eredmény születik. Nem gondolja, hogy föl kellene tenni a kérdést, hogy milyen politikai változtatásokra van szükség, hiszen mielőtt irányítanánk, ellenéreznénk, egyértelműen látnunk kell, hogy mit irányítunk, mit ellenőrzünk. Vannak-e ezzel kapcsolatban konkrétan megfogalmazott politikák. Ön is említette a Youth Guaranteed, azt mondta, hogy vannak feltételek, illetve rendetek, szabályok a tagállamokban, hogyan lehetne föllendíteni ezeket a tevékenységet, megfelelően útjára indítani őket. Ezekre nagy szükség van, de öm, nem tervezték meg őket kellő mértékben. Valószínűleg, hogyha ezeket a politikákat a, a társadalmi, tehát a szociális kérdések területén, illetve a foglalkoztatás ügy kérdésében, hogyha ezeket megvizsgálnánk, akkor hogyan lehetne az, a, jobban megvalósítani azt, hogy a kohéziós alapot integrálni kell a az önök tervébe? Hogyan lehetne ezt úgy működtetni, hogy az Európa 2020-as célkitűzés megvalósuljon, azaz a 75 százalék. Az első írásos válaszában biztos asszony, sajnos úgy érzem, hogy túl sok a business as usual, és igazából nem figyel oda arra, hogy az Európa 2020-as félidős értékelés közeleg, és a bizottság változtatni kíván, nem pedig a szokásos úton haladni tovább. Ön, mint szociális ügyekért felelős biztos, illetve munkaügyi mobilitásért felelős biztos, valószínűleg nagyon is aktív lesz a testületben, kollégával együtt frissíteni fogja ezt az egész struktúrát. A jelenlegi rendszerben kell működnie, és teljesen tisztában vagyunk a költségvetési korlátokkal, de szerintem az alapok hasznossága, ennek elérése ú, azzal kezdődik, hogy a jelenlegi struktúrát felül kell vizsgálni. Meg kell nézni a beruházási terv egyébként a KKV-kat célozza, a reálgazdaságot kívánja útjára indítani, fellendíteni. Véleményem szerint ezt valóban meg kell valósítani, tehát egy, egy kellő kezdőrugásra van szükség, és nem lehet a szokásos úton haladni tovább. Köszönöm. Ja, äh, äh, Köszönöm szépen, kollega való igaz, hogy az egész összefüggést kell vizsgálni, és nem lehet ítéletet hozni csak egyes időszakra vonatkozóan, például a 13 előtti időszakra vonatkozóan, minden évre minden évből tanulságot kell levonni, és le is vonunk tanulságokat a bizottságnál. Ha megvizsgáljuk a kiigazítási szabályokat az elmúlt időszakban, és a mostani szabályozást, akkor különbség is magáért beszél. A strukturális reformokhoz való kapcsolódó támogatások, a tagállamokban lefolyó reformokhoz való kapcsolódás, az ex-ante kondicionalitása, hogy nevezzük, egy sor strukturális reformot megkövetelnek, és egy sor olyan kérdés, amire az ország specifikus ajánlásokban benne voltak, szintén részét képezik ezeknek, valamint a jelentésében foglaltak az, a tagállamokban történt értékelések már sokkal nagyobb figyelmet kell kapjanak a programkészítésben, mint korábban. A prioritások kialakításakor is, e reform, reformprogramok, a stabilizási programok, az országspecifikus ajánlások, a 2020-as stratégiából adódó prioritások, gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, ezek a kérdések sokkal nagyobb súlyjal, sokkal nagyobb prioritással szerepelnek ezen eszközök felhasználásának napi rendjén. És és ahol valóban nagy javulás érzékelhető, az éppen ez a terület összevetve a múlttal, tehát a, megfelelően kell tovább ö, lépnünk ezen az úton, a programok kialakulását segítve. A szakpolitika tehát tekintve nyilván vannak korlátaink, Európában nem tudunk mindent magunk megtenni, van, ahol tudunk segíteni, például a munkaerő politika azonban elsőbben a tagállam hatásköre, sőt a régiók hatásköre. Globálisan megteremtetjük a megfelelő kereteket ennek kezelésére, és tesszük is ezt. Egy belső piac vagyunk, nagy piac, Európa ebben is lát feladatokat. Ha a piac és a munkateremtést, munkahelyteremtést vizsgáljuk, két nagy probléma van. Egyrészt a munka, a munkanélküliség és hosszú a munkanélküliség, ezek a problémák, ebbe kell beruháznunk. A a 25 év alatti munkanélküliek körében az ifjúsági garancia egy jó kezdeményezés. Az ifjúsági munkanélküliség kezdeményezés 3,2 milliárdot irányoz elő az ESZÁ-ban, összesen 4 milliárd. Két évre frontloadinggal tudjuk ezt megfinanszírozni, és gondoskodunk arról, hogy erről minél inkább, ezt minél inkább alkalmazzák, és a tagállamok vállásokat tegyenek, nem csak arra, hogy elköltik a pénzt, hanem arra is, hogy a ifjúság foglalkoztatási kezdeményezést és a garanciát strukturális reformok révén hajtsák révre. Nem csak arra van szó, tehát, hogy kiadják a pénzt, annak a kép eljön a kassza előtt, hanem igazi strukturális méreható reformokat kell végrehajtani annak érdekében, hogy lehetőséget teremtsenek a fiatalok számára munkára a piacon. A hosszú munkanélküliség hasonló politikát kíván, nagyon nagy számú ember van hosszú távon munkanélkül Európában, ezzel foglalkozni kell ez a problémával. Sokkal nehezebb ezeket az embereket visszahozni a munkavilágába, tehát a következő munkaévben ennek külön figyelmet kell szenteljünk. És a megfelelő szakértelem, készségek köre, ebben a képzés, oktatás megint csak a tagállamok és a régiók hatásköre, ők tudják leginkább mi az, ami hasznosabb. Mi ugyanakkor elcsajta első segítséget tudunk nyújtani. A bizottság munkaprogramjában látják, hogy a munkamobilitás nagyon fontos. Ez persze nagyon sok érzelem övezi. Az év második felében állunk elő egy mobilitási csomaggal, majd bemutatjuk, hogy milyen folyamatok érzékelhetők, mely országból, mely országban mozog, mozog a munkaerő, melyeket érint ez, milyen számadatok gyűjthetők be, hogyan lehet akadályokat lebontani, hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy megfelelő teret engedjünk-e folyamatnak, illetve fellépjünk a visszaélések ellen ezen a téren. Európában továbbra is két millió betöltetlen munkahely van, és nagyon sok munkanélkülé, úgyhogy határátnyúló válaszokat kell találnunk ezekre a problémákra, megold, megszervezve jól a mobilitást, és a, segítve azokat a munkaadókat, akik nem találnak munkavállalót, meg azokat a munkavállalókat, akik nem találnak munkát, hogy ezt a dolog két felét összehozzuk Európa összes részében. Köszönöm a megjegyzéseiket. Nyilván nem csak az ESA adhat válaszokat ezekre, hanem a politika egészét összefüggésében kell vizsgáljuk, és az elkövetkező több éves programidőszakban kell több lehetőséget adnunk e kérdés megoldására. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos asszony. Bizony, új seprű, jó seper mondhatnánk. Most pedig Morgan kollega kap szót. Thank you, Chair. Can I also thank... Uh, köszönöm, elnök asszony. És köszönöm Ivanova asszonynak is, persze, Tyson asszonynak is azt, amit mondott. Az ISF-fel kapcsolatban van egy kérdésem, de előtte még az ifjúsági kezdeményezésről, munkanélküli kezdeményezésről szeretnék beszélni, hiszen ez nagyon fontos számunkra. Aránytalanságok mutatkoznak a tagállamok között, Más-más tagállamok más-más pén mennyiségű pénzt igényelnek, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nyomon kövessük, hogy mi történik az egyes tagállamokban. Azt hiszem, hogy ezt üzenhetem a bizottságnak is, és a számbevőszéknek is. Valóban csökkenteni szeretnénk az elfogadhatatlan munkanélküliségi szintet a fiatalok körében, ez egy botrány, a pénz rendelkezésre áll, most már biztosítanunk kell, hogy hatékonyan használják fel ezt a pénzt a tagállamok. Ami pedig az Európai Szociális Alapot illeti, a számbevőszék egy sor speciális jelentést készített az ESA munkájáról, főleg az ESA idősek, fiatalok, nők, etnikai kisebbségeket szolgáló programrainak hatékonyságáról. És nagyon nehéz volt az ESA ráfordításainak hatékonyságát mérni, főleg a tekintetben, hogyan lehet ezeket a célcsoportokat a munkavilágába visszajuttatni. Kérdezem, mérhető a hatékonyság, már pedig, hogyha nem mérhető, akkor mi, mi legyen a tendő? Hiszen mindig azt halljuk, hogy mainstreamelik az alapokat, egyre nehezebb mérni a hatékonyságukat. Kérdezem, tehát, hogy mérhető-e ezen célcsoportok tekintetében az ESZA pénzeszközeinek hatékonyság, és ha nem, akkor keresünk más módozatot, vagy ne fizessük a pénzt. Biztos asszony. Ja, uh, thank you, well, Köszönöm a támogatást. Valóban kell, mit kell ö, gondolkoznunk az ifjúság kezdeményezés ügyében, és a bizottság számít is a parlament támogatására ahhoz, hogy a megfelelő jogokat és lépések gyorsan megszülessenek, és előfinanszírozás ügyében segítsük a tagállamokat, hogy legyen elég forrás ahhoz, hogy útjára indítsuk ezt a programot, és a fiatalok mielőbb érezzék ennek hatását ami az eredményeket, illeti a hosszú távú eredményeket, az a már bevezetett eszközei kapcsán, tehát korábban kiadtunk pénzeket, és a, mindenki elégedett volt ezzel, ám nem értük a, a szabályok alapján az eredményeket. Az indikátorok átalakítása révén az elmúlt időszakban beépítettük ezeket már a programozásba, együtt megegyezve a tagállamokkal és a régiókkal, és az outputokat kezdtük mérni, hogy hány embert értek el ezek a programok, hogy ezret kipiképeztek, vagy jobb helyzetbe került a munkaerőpiacon, vagy akár talált munkahelyet is, ugye ez a végső cél. És a mostani programidőszakban megpróbált szoktuk, mindig megpróbáljuk persze csak, nem csak az output indikátorokat beépíteni, hanem eredmény indikátorokat is érvényesíteni. Tehát végső soron mit hozott a program, ezt kérdezzük végső soron, hogy azoktól, akik végrehajtják a programokat, tehát ne csak jelentések szülessenek, hanem arról is számoljanak be, hogy milyen végső eredményt hozott. És ezt igyekszünk mérni, ehhez persze megfelelően indikátorok kellenek, hogy precízen meg tudjuk határozni, hogy éppen ezt tesszük a mostani program időszakban, és reméljük, hogy ennek hatása lesz, több eredményt tudunk elérni. Ugyanakkor kérdés, hogy hogyan élünk ezekkel az eszközökkel, az értékelések kell, hogy segítsék azt, hogy ez az, ezek aztán hasznunkra lehessenek a továbbiakban, és az eredményesebben folyjon a munka. És az emberek valóban érezzék, hogy ezek az eredmények megszületnek. Ugye minden szakpolitika felelőssége az, hogy megtudjunk mindent, és megpróbáljunk megtenni mindent annak érdekében, hogy eredményeket érjünk el, mert az emberek nem érzik, és nincsenek meggyőzve, meggyőzve ezen eszközök és politikák legitimitásáról, akkor az egész Európa integráció legitimását aláshatja ez így módon. Fontos, hogy eredményorientált legyen minden politikánk, és ez összefügg a megfelelő információ beszerzésével és indikátorokkal, azt, hogy ezt mérni tudjuk és bizonyítani tudjuk. Just come back uh, uh, briefly. Nagyon röviden visszatérnék uh, a kérdéshez. Ez egy konkrétabb kérdés volt az ESF kiadások hatékonyságát tudjuk-e pontosabban mérni, hiszen a múltban mindenki esetében mértük ezt, idősebbek, fiatalabbak, etnikai kisebbségek számára ez elég nehéz. Jövőben ez folytatható-e? Ja. Ha a szolgálataimnak továbbítom ezt a kérést és a vonatkozó időszakra való végső értékelés tekintetében. Ugye mindig azt próbáljuk vizsgálni, hogy mit értünk el az egyes országokkal foglalkozó jelentésekben. Van egy végső értékelés, és nem csak általános globális blablabla bla, bla értékelés, hanem tematikus jelentési pontok is vannak ezekben. Például külön vizsgáljuk azt, hogy a legsérülékenyebb csoportja a társadalomnak hogyan érzékelik ezeket, hogyan jut el hozzájuk a program. Tehát vannak tematikus vizsgálatok a jelentések körében, hát az, az év tavaszának végén fogunk visszatérni erre, és akkor konkrét adatokat is tudok mondani. Osztjuk ezt az aggályt önnel egyébként, hogy az elmúlt program időszakban a politikai konklúziók, azok a konklúziók voltak levonhatók, hogy több információra volna szükség, pontosabb célcsoportokra lebontva. Dank. Kollégi Kölmel, bitte. Kölmel kolléga. Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, köszönöm szépen a bemutatóját, az előadását. Nagyon nagy hatással volt rám, hogy hogyan látja át a kérdést, és mennyiben öm, tekinti át az egészet, és ez azt mutatja, hogy nagyon is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom, hogy a mentesítési eljárást, amelyek a vizsgálattal függenek össze, mindig felhasználhatjuk arra is, hogy a jövőre is tanuljunk valamit. Tájékoztatott arról, hogy milyen sokfajta program van, milyen sok mindent végzünk, de ugyanakkor a vizsgálatot a formális szabályok betartására is kell koncentrálni. És itt persze azt is meg kell vizsgálni, milyen eredményt érünk el. És joggal mondta azt, hogy jobb kontrollingre van szükségünk, de nem tudom, hogy hogyan lehet minden tagállam számára egy kontrollingot kialakítani, és elmondani azt, hogy igen, többletértéket értünk el. Ezt problematikusnak tartom, és voltak éppen azt kérdezem, hogy az ön által hallott sokszínűség fényében nem kellene inkább azt észrevennünk, hogy az EU teljesítménye határokba ütközik. Nem tudom elképzelni, hogy az egyre több és egyre részletesebb szabályokkal igazából elérnénk a célunkat, hiszen így voltak éppen egyre távolabb kerülünk a kedvezményezettektől. Úgy gondolom tehát, hogy a teljesítményeket pedig mérni kell, csak így lehet szabályokat kialakítani. Erre várnám a válaszát. Köszönöm szépen. Biztos asszony, parancsoljon. Köszönöm. Oké, okay, dankjewel kolléga. Köszönöm szépen. Az aggály nagyon elterjedtnek tűnik, hogy igazi eredményekre kéne törekednünk, és, be és én is osztom ezt. Megismételhetem csak, hogy az eredményorientáltság jelen van a politikánkban, egész Európában igyekszünk erre törekedni, és a tagállamokban is érzékelhető ez. A, tehát a, az eredmény elérésében mindenkinek részt kell vennie. Mindenki érdeke az, hogy a legsérősebb csoportok munkahelyzetbe hozása, a, a munkanélküliség elleni harc, olyan politika, amelynek eredményessége mentén partnereket kell találjunk, és az eredmények hogyha megnézzük 2014-es 20-ig terjedő több éves programokat, nagyon nyilvános és nyilvános érzékelhető, és meg tudom csak ismételni, hogy az, amit kértek tőlünk, amikor a tagállamokkal megtárgyaltuk a programokat, és a, a régiókkal megtárgyaltuk a programokat, az eszközök felhasználását a nagy célokra koncentráltuk, melyek a 2020-as célokkal teljesítésével függenek össze. Tehát a, a társadalmi csoport viszonylatban a munka helyteremtés, a iskolából kiesők számának csökkentése, az, hogy magasabb képzést kapjanak többen, hogy a szegénység ellen és a szegénység kockázatát csökkentsük. Ezek, ezek a nagy célok, amelyeket, amelyeknek a, amelyekre igyekeztünk koncentrálni a programkészítésben az eszközöket az ex ante kondicionalitásban strukturális változásokat követelünk meg a tagállamokból, és segítenünk kell eket. Nem lehet feneketlen vödörbe önteni a pénzt, meg kell teremteni a megfelelő struktúrákat ahhoz, hogy megfelelően kerüljön ez a felhasználásra. Az jobban fókuszált célokat kell meghatározni, hogyha túl sok célt határoz meg, akkor még nem tudja senki, hogy mire, mi ment el. Azok az opciók, amelyek és célok, amelyek a tagállam rendelkezésre állnak, ezeket társfinanszírozással támogathatja, és szelektív módon válogathat a tagállam a 3-4-5 nagy célra, amely a tagállam helyzetétől függően a legfontosabb. Van aztán egy teljesítménytartalékunk is, itt is ezt is mérjük, és feltétlenül be kell mutatni az eredményességét, és ezt követően lehet lehívni az utolsó szakaszát a forrásoknak, és lehet ezeket bevetni. Szerintem jelen pillanatban a jelenleg rendelkezés álló szabályozási keretek között nem tehetünk, ám szolgálataim rendkívül motiváltak abban, hogy elvégezzék ezt a munkát és javítsák a teljesítményt, Különös azok a tagállamokkal, amelyek hajlanak erre, együttműködjünk még pozitívabban, és segítsük a tagállamokat abban, hogy nem elégséges igazgatási kapacitásaikat bővíteni, erősíteni tudják kéz a kézben velünk. Ja, vielen, vielen Dank. Wir sind Köszönjük szépen. Ezzel az önnel való eszmecseré végét elértük, de hagy bocsátjam útjára egy kéréssel a tagállami adatok megbízhatósága és a korrektúrák megbízhatósága, ez a 19-es és a 20-as írásos kérdésünk. Itt a Brüsszel kapitál számára mínusz 5%-ot látunk, plusz 15-16%-ot Abruzzo, Rioha számára plusz 35%-ot, a flat rate, eh, tehát biztosították kelet és nyugat Wales számára, illetve Sordini és a Toszkána számára is a Toszkána számára. Toszkána számára. Kérdezem, erre talán még válaszolhatnám, biztos asszony, hogy miért vannak ezek a nagy különbségek, eltérések. Hiszen ha az audit hatóságok ilyen pontos módszertannal dolgoznak, akkor kérdezem, hogy hogyan lehet ekkora eltérés. De Ines is szót kér, Ines is megkapja a szót, tessék. Köszönöm szépen. Csupán arra szeretnék emlékeztetni, bár lehet, hogy a választ írásban is megkaphatom, hogy a, tizen... hogy a 29-es kérdésre módosításokra van szükség, módosított válaszra van szükség. 2006-os fletrétekről, általányokról van itt szó, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy a mennyiségi kockázatok is felmerülnek. Persze nem csak szövetségi államról beszélünk, illetve teljesen más, hogyha szövetségi államról beszélünk, mint egy központosított államról. Mások az összegek. Lengyelországban kvantitatívak a számok, Kastília Leónban pedig nem. Hát mi, miért nem ugyanazt az eljárást használjuk, illetve miért nem mutatják meg a kockázatok tekintetében a spanyol tartományokra vonatkoztatva ugyanazokat a számokat. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Akkor ezt is kell, legyen szíves írásba válaszolja meg, és még Labajova asszony szót kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos asszony, a válaszokat lenyűgözött az, hogy mindenki említette az alapok eredményeit, mutatóit, hatékonyságát. Rögtön az elején megpróbáltam itt különbséget tenni, tehát különböző csoportokat felállítani, ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen számomra ebben a fejezetben kétféleképpen közelíthetjük meg a projekteket. Az első csoport mondjuk a produktív, a második pedig a jóléti projektek csoportja, ami a produktív részt illeti szociális problémákat próbál ez megoldani, oktatási nem munkaügyi rendszer segítségével, és ez tulajdonképpen egy üzleti megoldás lehet, fogható, látható megtérülése, például a szociálisan kirekesztettek a tréninget követően munkahelyet találnak, vagy például a szociálisan érzékenyebb, kitett csoportokban levők száma csökken, vagy a hosszú távú munkanélküliek száma csökken, vagy hány új munkahely teremtődik a beruházási projektek eredményeképpen. Tehát ez egy üzleti, mérhető eredményeket hozó csoport a projektek másik csoportja, a jóléti projektek csoportja, úgymond, ezeket nehéz, nehéz mérni. Itt magasabb standardot kívánunk létrehozni a nem produktív társadalmi csoportok számára. Itt a, itt a szolgáltatás minőségéről van szó, és annak a megfelelő áráról. Mindig nehéz lesz ezt mérni, mindig nehéz lesz megfelelő mutatókat találni erre a csoportra, még akkor is, hogyha én vagyok a, ennek a, a szószólója, tehát annak, hogy megfelelő mutatókkal dolgozunk. Aztán még van valami, amire számítottam, de nem hangzott el. Ez pedig az Európai Globalizációs Alapra vonatkozik. Én is tagja voltam annak a munkacsoportnak, amely ezzel foglalkozott, és most láttam először az egész jelentkezési folyamatot itt a munkacsoportban, még mielőtt erre a mostani ülésre jöttem volna. Meglepett az, hogy milyen eltérések vannak. Sokat Hallottam már arról, hogy az ETF-ből hogy vonnak le, hogy hívnak le forrásokat, de amit fontosnak tartok, az az, hogy a jelenlegi eszközök duplikációját megpróbáljuk elkerülni. Voltak olyan esetek, ahol az EGF és az ESF között kiváló volt a szinergia, sőt még helyi tényezők is részt vettek ebben, de látnunk kellett a szinergiát, hogy lássuk, hogy nincs átfedés. Kérdésem tehát, hogyan próbálja meg elkerülni a különböző intézkedések duplikációját, átfedését? Köszönöm. a Kommissarin. Biztos asszony. Ja, Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony, a kérdést. Igaza van, hogy a hang, hangsúlyozza, hogy egyrészt a munkaerő piacon felmerül a kérdés, mit teszünk azok érdekében, nincs munkahelye, hogyan tesszük indikátorokkal az eredményeket elősegíteni, és ezek mérését. A másik rész, ami nehezebb, tehát itt is lehet egy és más tenni, hogyha a jóléti politika és a szociális rendszerek modernizációját segítjük, a tagállamokat arra veszük rá, hogy gondoskodjanak arról, hogy itt is eredmények szülessenek. Nem lehet. Tehát a cél az kell legyen, hogy az embereket a társadalomban rávegyük arra, hogy egy, hogy egy integráló társadalom jöjjön létre, és a, inkább a prevencióra tegyenek a hangsúlyt, mint sem az utólagos lépésekre, és hogy aktivizáljuk az embereket a munkaerőpiacon, aki valaki mondjuk aki 100%-os tehetséggel bír, az könnyen helyezkedik, hogy 80%-kal azt is segítsük annak érdekében, hogy elhelyezkedhessen, így lehet a, a, a, a szociális modellt megvédeni és a jóléti államot. Ebben, ennek érdekében kell többet tegyünk. Ami a globalizációs alapot illeti, itt van egy külön költségvetés, egy költségvetési sor, és vannak kérdések, minden oldalról jönnek ebbe források, hogyan használjuk fel ezeket. Szerintem a globalizációs alap megfelelő felhasználása végső soron azt kell szolgálja, hogy azok az emberek erősítse, akik áldozatai a globalizáció hatásainak, tehát itt egy kis a szerkezetváltásra van szükség, a konstruktív eszközökre, amelyeket egyéneket tudjuk segíteni, hogy visszakerüljenek a munka világába, és afelől kell gondoskodni, hogy e, e sikerre járunk. A globalizációs alapot itt kombinálni lehet más szociális célokkal, ez, ez nem megkettőzés, hanem, hanem szerintem jó szakpolitika, például újra iskolázási, képzési pályákat megnyitva, szociális támogatásokat úgy megfogalmazni, hogy, hogy ösztönözzön a képzési pályákon való elhelyezkedésre és azok való részvételre. Ezek segíthetnek, és ez nem gond, hogyha többféle alapból eszközöket egy ugyanazra célra fordítunk, ezeket kombinálva. Tehát persze ezeket el is kell számolni, és hogyha egymást erősítik az egyes célkitűzésekre tett eszközök az alapokból, és segítik abban, hogy a szerkezetváltás, a, a, a vállalatok átalakulásából adódó negatív hatásokban elviselésében segítse az embereket, akkor ez szerintem megfelelő. Remélem, hogy ez megfelelő válasz a kérdésére is. Herzlichen Dank. Wünscht der Europäische... Köszönjük szépen. Az Európai Számvevőszék kéri a szót? Ivanova asszony, persze, parancsoljon, tessék. Köszönöm szépen, állnak, asszony, csak nagyon röviden. Meg szeretném köszönni a biztos asszonynak, és gratulálni szeretnék elkötelezettségéhez. Tehát meg szeretném köszönni, hogy valóban az Európai Szociális Alap portfóliót vezetni akarja. Mint hogy az ifjúsági munkanélküliség kérdését többször felvetették ma, meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy tájékoztassam a szakbizottság tagjait, hogy a számvevőszék nagyon komolyan dolgozik egy sor speciális jelentésen, amelyek mind az ifjúsági munkanélküliségi programokat vizsgálják. Ezek közül az első reményeim szerint hamarosan bemutatható lesz az önök számára is, még az idei év során. Na hát ez aztán jó hír, igazán. Ennek aztán örülünk minnyáján, és érdekel is bennünket. Meg szeretném köszönni az Európai Számvevőszéknek, Ivanova asszonynak és a csapatának, és a biztos asszonynak és a csapatának, hogy eljöttek. Tudom, hogy a főigazgató a új tevékenységi jelentésen dolgozik, erre már nagyon várunk, örülünk neki, és még egyszer ki szeretném emelni, hogy az operatív programok statisztikájáról éppen az előbb vitáztunk, hogy már az idei éves tevékenységi jelentés mellékletében szerepele, vagy nem, de ha nem, akkor a 2014-esben ezt látni szeretném. Máskülönben ugye mindig külön kér, kéregetnünk kell, kéricsélnünk kell talán a bizottság, hogyha figyel az általunk feltett kérdésekre, bizony megértheti, hogy mire vagyunk kíváncsiak, és a jövőben összeállíthatja az általunk vágyott információkat egy dokumentumba. Tegnap előtt kaptuk meg a kérdőívre adott írásos választ, nagyon szorított az időt, tehát nagyon nehéz mindent áttekinteni. Egész egyszerűen hogyha a mi kérdéseinkből tanulnak, ezzel segítenek nekünk is. Köszönöm szépen a válaszokat, a dokumentumokat, köszönöm az eszmecserét, köszönöm, hogy eljöttek, és azt mondhatom, hogy legkésőbb egy év múlva biztosan találkozunk. És sok sikert kívánok, sok fontos munkájához, és köszönöm az eszmecserét. Ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot, és már is tovább lépünk a következő napi rendi pont taglalására, az Európai Számvevőszék 20-as rendkívüli jelentésem az európai kereskedelemről. Balcsitis kollega, a, az előadó, és Herix úr a számvevőszék részéről a felelős, neki adom meg a szót, parancsoljon. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Röviden össze szeretném foglalni a számvevőszék, az Európai Számvevőszék említett jelentés kapcsán a legfontosabb észreveteleit. Az elektronikus kereskedelem és az elektronikus ügymenet azt jelenti, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolunk vagy adunk el az interneten keresztül. Ez támogatja a gazdasági növekedést, és segíti az elmélyült integrációt a közös piacban. és így segíti a cégek szerephez jutását az európai gazdaságon belül, és segítheti a munkahelyek létrejöttét. A bizottság, a tanács és az önök tisztelt háza az Európai Parlament is mindig nagy jelentőséget tulajdonít a munkahelyteremtésnek. Nos, a kis és középvállalatok azonban sokkal kevesebbet használják az elektronikus kereskedelmet, mint a nagy cégek márpedig ők fontos szerepet játszanak. Ezért az Európai Bizottság a kis középvállalatok számára is az Európai Regionális Fejlesztési Alap, vagy ERFA segítségével akarja az európai kereskedel, elektronikus kereskedelmet a KKV-knél fejleszteni. 3 milliárd eurót irányoz el, elő, irányzott elő 7 éves tervidőszakra erre a bizottság, és 2013 végéig 60%-ot konkrét projektekre fordítottak. Az egész strukturális alapra hat tekintsek ki. A strukturális alap pénzeszközeinek felhasználása 85%-os, tehát sokkal magasabb, mint ez a 60%. Mi az Európai Számbevőszékben azt vizsgáltuk meg, hogy az Európai Unió által adott támogatás sikeres és eredményes volt. 30 projektet vizsgáltunk meg négy országban, Görögországban, Or- Olaszországban, Lengyelországon és az Egyesült Királyságban. Ezzel a rendelkezésre álló 3 milliárd euró 1,6-ból 1,6 milliárd eurót 51%-ot ellenőriztünk. A jó hír, hogy megelőlegezzem az, hogy auditoraink megállapíthatták, hogy az Európai Unió támogatása hozzájárult ahhoz, hogy a kis és középvállalatok termékeinek és szolgáltatásainak online hozzáférése nőtt a tagállamok operatív programjai jó alapot képeztek e cégek támogatására az e-commerce, vagy az elektronikus kereskedelem területén. A projektek problémátlanul kerültek végrehajtásra, és a projekt outputok megfeleltek az általános kiírásoknak. Azonban nem volt kielégítő az a tény, hogy a támogatást az Európai Unió milyen mértékben a támogatott cégek üzleti céljai elérése, a tagállamok stratégiai célja elérése, vagy az Európai Unió céljainak elérésére fordította e területen. Azért volt ez így, mert a felügyelő eszközök tekintetében hiányosságok mutatkoztak, és a tagállamok a projektek kiválasztása és nyomonkövetése során sokkal inkább az outputra, tehát a pénzeszközök felhasználására koncentráltak, semmint az eredményekre, a, hogy angolul mondjam, a rezaltokra. Azaz tehát a projekt kérvények vizsgálata során nem kérték az üzleti terveket, vagy a kvantifikálható célok benyújtását. Ezen túl a nem megfelelő projekt kiválasztási eljárások a tagállamokban oda vezettek, hogy olyan projekteket lehetett, kellett társfinanszírozni, ahol a jó költség hatékonyság arány nem állt fenn. A value forman itt nem értük el. A projektek egyharmadában ez az eset állt fenn. Nos, ezzel összefüggésben megállapíthattuk azt is, hogy egy sor projekt ben úgynevezett tehetetlenségi hatás érvényesült, tehát ezeket a projekteket társfinanszírozás nélkül is végre lehetett volna hajrani. A 30 vizsgált projektből 10-ben ez történt. Ezeknél a kiválasztási eljárások is hosszadalmasok voltak, és ez persze megnehezítette a projektek hatékonyságát. Generell ist daher festzustellen, dass der Bereich des Összességében megállapítható, tehát, hogy az elektronikus kereskedelem területe, mint minden más üzleti terület, tervezésre, pontos célokra épül, és a célok elérését mérni kell. Az Európai Számvevőszék általánosan arra a következtetésre jutott, hogy a teljesítmények mérését nem kellő figyelmességgel hajtották végre mint hogy az elért eredmények nem mindig voltak kimutathatóak, illetve az eredmények csupán a vizsgált projektek kevéssel több mint a felénél voltak mérhetőek, ezért nehezen tudtuk a számvevőszék részéről azokat a projekteket kiválasztani, amelyek nagy hozzáadott értékkel jártak volna, és ilyen módon magas szintű, a cél elérését magas szintben teljesítették volna. Ezen felül nem csak pénzügyi, hanem teljesítmény adatokra is szüksége volna, ezeket a tagállamoknak rendszerszerűen kellene begyűjteni és továbbadni az Európai Bizottságnak. Különösen fontosak az eredménycélok és az eredményindikátorok, hiszen csupán így lehet végezetül megítélni, hogy a támogatással összekapcsolódó célokat elérték-e, vagy pedig sem. Ezzel összefüggésben tehát célra vezető volna, hogyha a tagállamok a pénzügyi támogatások kihatását is megvizsgálnák a támogatott kis- és középvállalatok üzleti eredményeire, és az Európai Unió kifizetéseit lehetőség szerint konkrét eredményekhez kötnék. Ez kívánatos volna tehát. Az a tény, hogy az Európai Bizottság véleményében egy ilyesfajta összekapcsolást kihívásnak állít be, nem szabad, hogy eltántorítsa őt attól, hogy a kihívásnak megfeleljen. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm szépen a figyelmüket. Vielen herzlichen Dank. Für die EU-Kommission steht bei mir. Köszönöm szépen. Vicsaba asszony van itt az Európai Bizottság részéről, parancsoljon. Uh, thank you, Chair. Thank you very much also to the... Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az Európai Számbevőszék uh, beszámolóját is. Nagyon örülünk annak, hogy uh, összességében pozitívan értékelték a támogatást. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy az elektronikus szolgáltatások, illetve kereskedelem növekedést hoz, és mivel a növekedéshez, illetve a munkahely teremtéshez kívánunk hozzájárulni, ezért a két intézmény úgy gondolja, hogy szükség van erre a támogatásra. Tulajdonképpen a számvevőszék fő kritikái, az eredmények mérésére vonatkoznak, illetve a kiválasztási folyamatra. Ezt a kiválasztási folyamatot a tagállamok végzik. A számvevőszék aggájaival egyetértünk többségben, és a megosztott vezetés keretében a feladatok egy része a tagállami kezeiben marad, a bizottság feladata a nyomonkövetés, illetve a megfelelő ellenőrzés. Azonban el kell mondanunk, hogy nagyon szigorú jogi keretben dolgozunk. A 2007-13-as időszak jogi kerete kötelező mutatókat nem irányzott elő, a 2014-20-as kohéziós politikai generáció azonban ezt megteszi. Ezen kívül eltérések mutatkoznak a kifizetések és az eredmények közötti kapcsolat értékelésében projekt szintén, szinten, pedig erre nagy szükség lenne, szükség van erre a kapcsolatra projekt szinten, hiszen projekt szinten mérjük az outputot. Ez azonban az irányító hatóság feladata, az outputot az eredményekhez kell kapcsolnia, és ez tulajdonképpen a kiválasztási folyamatban valósul meg. Egyetértünk a szemvevőszéken, a nyomonkövetést meg kell erősíteni, meg kell nézni, hogy a tagállamok hogyan végzik a kiválasztási folyamatot. Az új időszakban szigorúan figyelemmel követjük majd a kiválasztást, először is azt, hogy hogyan történik ez, vajon leszögezik-e az alapelveket, illetve a programozási gyakorlat során nyomon követjük a mutatók, azt, hogy a mutatók relevánsak-e, illetve ezek hogyan köthetők a célkitűzésekhez, illetve az elvárt változtatásokhoz. Ez azt jelenti, hogy a probléma szintjén próbáljuk, próbálunk fellépni, illetve a monitoring bizottságban, amikor a kiválasztási kritériumokat elfogadják, ott is befolyásunk van. Azt mondhatom tehát, hogy egy megfelelő működő rendszert kell felállítani, megfelelő információkkal. Az új időszakra ez megvalósul, éves beszámoltatás történik majd, éves jelentéstevés, és vizsgáljuk, hogy éves szinten vizsgáljuk, hogy milyen lépéseket tettünk a kívánt változtatás elérése érdekében. A 2007-2013-as időszakban is van egy ilyen jelentéstevési rendszer, de nagyon nehéz az összehasonlítás elvégzése, azért, mert nincsenek meg a standardok, nincsenek kötelező mutatók, vannak alap-output mutatók, de ezek nem kötelező érvényűek a tagállamok számára, ezt a folyamat későbbi szakaszában került bevezetésre. Sok időt nem szeretnék elrabolni, hiszen a kérdésekre kell válaszolnunk, de ami a stratégiai orientációt illeti, hiszen ez volt az egyik megjegyzés, ezzel is egyetértünk. A fellépéseinket a stratégiai Európai Unió stratégiai célkitűzésekhez kell igazítani, azt kell mondanunk, hogy a digitális agenda később született meg Európában, ezek a projektek ezt megelőzték, tehát a stratégiai orientációt. Most azonban már a digitális agenda benne van a nemzeti stratégiai tervekbe. A tagállamok esetében az ex ante kondicionáltás érvényesül. Tehát a jövőbeli jogi keretet megpróbáltuk korrigálni, a lehető legrelevánsabb információkat próbáljuk begyűjteni a 2007-13-as időszakra, azonban korlátokkal kell küzdenünk, ebben az időszakban ezeket megpróbáltuk legyőzni a következőkben. Köszönöm. Köszönöm bácsi Dusz kollégája szó. Első german pirmininkė, gerimi Köszönöm szépen, Elnök asszony, tisztelt képviselőtársak! Szeretném megköszönni a számbevőszék tagjainak, Harris úrnak, hogy ezt az érdekes jelentést megírták. Mit jól tudjuk, a KKV-k. Eh, az Európai gazdaság gerincét képezik a növekedés munkahelyteremtés szempontjából. Ezért is olyan fontos a velük foglalkozó szemvőszégi jelentés. Múlt hónapban bemutattam egy munkadokumentumot, egy külön jelentéshez kapcsolódóan, mely az ERFA támogatását taglalta a KKV-k elektronikus kereskedelmi tevékenysége, illetve az üzleti inkubátorok tekintetében. A kettő tehát egybeesik. A számvevőszék tagja is említette jelentést, és azt, hogy általánosak, nem túl kézzelfoghatóak az eredmények, 3 milliárd eurót használtak fel 2007 és 2013 között erre a célra. Az Európai Bizottság képviselője ma megemlítette, hogy nem voltak kötelező jellegű követelmények. Elég különös ezt hallanom. Meglehetősen nagy pénzeket adunk konkrét célokra. A legfőbb célkitűzésünk az, hogy kikerüljünk a válságból, és a KKV-k az új munkahelyek teremtésének motorja. Ezért igyekszünk támogatni őket. A jelentés azt is kimondja, hogy nem lehet felmérni, értékelni azt, hogy ez a támogatás miképpen járult hozzá az ICT célok megvalósításához, és milyen kézzelfogható előnyöket hozott volna a kkv számára. Éppen az imént hallottuk, nyomott a követ az ESA vitáját, hát információs hiányában nehéz megértékelni itt is, hogy konkrétan mit értek el a támogatás folyósításával. Erre megoldást kell találni, mert évén az Európai Parlamenti és Bizottsági munka is könnyebbé válhat. Meg kéne egyeznünk a fő összevethető mutatókon, melyet az Európai Uniós tagállamok be kell nyújtsanak, hogy összemérhető legyen a teljesítményük. Ha a tagállam nem adja meg ezt a tájékoztatást és adatsort, akkor a nem igazolt támogatásokat vissza kell fizetni az európai költségvetésbe. Egyetértek az összes konklúzióval és ajánlással, melyek a számbevőszék jelentésben találhatóak. Csak megemlítenék néhányat még ezeken túl, és néhány javaslatot is megfogalmaznék. 30-ból 30 10 táros finanszírozott projektet Európai Uniós fozerles nélkül is végre lehetett volna hajtani. Tehát nem, épp, nem éppen szükséges finanszírozást nyújtottunk. Ezek projektek közül ötöt elindítottak, mielőtt bejelentették volna a támogatást, hármat pedig mielőtt az érdekvállalat benyújtotta volna a társfinanszírozási igényét. Tehát ha egy pályázat beérkezik, akkor ezzel együtt egy üzleti tervet is be kell nyújtani, és be kell mutatni, milyen hozzáadott európai értéket jelentene a projekt. Több mint egy harmada a vizsgált projekteknek nem nagyon járult hozzá gazdaságilag a hozzáadott értékhez. Nem tudunk beavatkozni a kiválasztási folyamatába, és nem is akarjuk ezt, ám konkrét célokat meg kell követeljünk, melyeket a pályázónak teljesíteni kell. Hogyha az ERFA-ból, vagy az ESZA-ból, vagy a globalizációs alapból támogatásra tart igény. Az Európai Bizottság meg kéne határozni olyan irányzatásokat is, melyek alapján csak azok a projektek kapnak támogatást, amelyek a legnagyobb gazdasági és hozzáadott értéket mutatják a kkv szintjén, csak ezek és a digitális napirend eredményeit megcélzó projektek kaphatnának ilyen támogatást. Megfelelő monitoring intézkedésekre is szükség van, ezek hiányában nehezen értékelhető, mennyi támogatás járult hozzá az információs társadalom kialakításához, és ezenből a KKV-k mennyinek látták a hasznát. Az Európai Unió egy konkrét rendszert kell kidolgozzon, melyet ismerték kell tenni az Európai Parlamenti képviselők számára is. Csak így lehet mérni a tagállamok által tett előrelépések és az abszorciós kapacitás fejlesztése terén tett lépéseket. Hiszen ezek, ezek a tagállamok mind részt vesznek a projektek válogatásában és jóváhagyásában. Nos, hogyha más nem, úgy látom, hogy senki nem kér szót. Most felmerül a kérdés, hogy a számvevőszék még a munkadokumentum kapcsán szeretne -e valamit mondani, vagy a bizottság képviselője kéri el szót. Tessék, parancsolja, mi asszony. Köszönöm szépen az észrevételeiket. Talán érdemes volna azt elmondani, hogy a következő program évben sokkal alaposabban vizsgáljuk majd a támogatások és a kifizetések hatékonyságát, hiszen fókuszunkat performanci teljesítmény alapúra alakítjuk át. Azaz tehát, hogyha a prioritásokban megfogalmazott alapcélokat nem érik el, akkor korrekcióra lesz szükség. Ez tehát a következő program generáció tekintetében nagyon nagy változást jelent. Ez volt az egyik dolog, amit mondani akartam. Másodszorban az eredmény indikátorok kapcsán is óvatosnak kell lennünk, hiszen vannak külső tényezők, amelyek befolyásolják az egészet. És nem csak a beruházás vagy a befektetés, a támogatás hatékonyságát mérik fel, hanem más tényezőket is és hogyha bizonyos projektet korrigálunk, ahol csak az outputról beszélünk, akkor nehézségekbe ütközünk, hiszen máshol meg az eredményeket vizsgáljuk. A mi korrekciónk a tagállamra koncentrálhat. Hiszen a tagállam felel azért, hogy a megfelelő intézkedéseket a támogatottak végrehajt csak. Tehát a kiválasztás folyamata a tagállamokban nagyon fontos. Köszönjük az észrevételeiket, abszolút egyetértünk az észrevételekkel, hiszen mi magunk a vizsgálati, könyvvizsgálati politikánkat, stratégiánkat ennek fényében változtattuk meg. Persze éves alapon, illetve az önök megkeresésére továbbra is tájékoztatjuk majd az Európai Parlamentet tevékenységünkről. Köszönöm szépen. Balcsitis kollégám. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy biztosított mindarról, amiről fentebb biztosított és biztos vagyok benne, hogy a jövőben még világosabb, átláthatóbb információt kapunk majd. De azonban ezt el kell mondani, hogy a mi szakbizottságunk is sokat nagyban hozzájárult az eredmények javításához. Végezetül pedig Csupán annyit, ne féljünk attól, hogy azt követeljük, azt várjuk el a tagállamoktól, hogy feleljenek meg az indikátoroknak. Ha meg nem érik el őket, akkor mondják meg, hogy miért. Objektív, vagy esetleg szubjektív okok alapján nem érik el ezeket a célokat. Egy világos, objektív szempontunk van, hogyha nem az európai odaítélési szempontoknak megfelelően használják fel a pénzeket, akkor adják vissza az európai költségvetésnek azt, azokat. Így van, így van, így van. De hát voltak éppen azt kell, hogy mondjam, hogy ö, gyengék vagyunk, hogy nem mondjam, ö, puhák vagyunk, ö, hogy nem ragaszkodunk ehhez. Äh, lassen Sie mich nur zusammenfassen und äh, ein positives... Köszönöm szépen, äh, mondja a számbavisza képviselője, köszönöm az észrevételeiket, és nagyon pozitívan értékelem, hogy önök és az Európai Bizottság is nagyra értékelik az ajánlásunkat, és az önök előadója is pozitívan értékelte mindazt, amit mondtunk. Megerősíthetem, hogy bizalommal telve tekintünk a jövőbe, azaz az új programidőszak jövőjében, ahol az eredmény orientációt tartjuk majd fontosnak, hiszen egyetértünk minnyáján abban, hogy csak az outputokra nem elegendő koncentrálni, az eredményekre is koncentrálni kell sokkal inkább. Nagyon fontosnak tartom mindazt, amit a bizottság mondott a bizottság képviselője mondott, miszerint ha célokat nem érintik el, érik el, akkor esetleg szankciókat is ki kell vetni. Ezzel a projektekre nyomást gyakorolhatunk, növelhetjük a projektek eh, minőségét és a pénzeszközök hatékonyabb felhasználását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Igazán nagy kár, hogy nem tudtuk mélyrehatóbban megvitatni ezt a jelentést, hiszen ez a téma els, témát érintő első jelentés. De hát a munkabírásunk legfelsőbb határát értük már el, nem tudunk már többet teljesíteni. Köszönöm szépen, a következő napi rendi pontra térünk rá. Mindjárt tájékoztatom önöket, hogy mi is ez a napirendi pont, röviden rakkosgatom a papírjaimat. Egy témával foglalkozunk, keresgélem, keresgélem az agrárpolitika kérdésével, vagy sem, mégsem. No, hol is van? Itt van, az uniós tejágazat kilátásai. Itt az Agri Bizottságnak ö, ö, Petri Szavama kollega készíti véleményt. Parancsoljon Szavama képviselő. Indeed. Köszönöm szépen. Valóban, egy véleménytervezetről van szó. A mezőgazdaság és vidékfejlesztési bizottság részéről, amely a bizottsági jelentéssel foglalkozik, a tejágazatot, tejágazat helyzetét tekinti át, az úgynevezett tejcsomaggal foglalkozik. Nos, ami a hátteret illeti, 2009-ben az Európai Unió úgy döntött, hogy szépen fokozatosan a tejkótákat kiiktatja az Európai Unióban, és az úgynevezett tejcsomag volt hivatott az átmenetet biztosítani, ez 2012-ben lépett életbe. A bizottság jelentést készített, Tavaly júniusában született ez meg, és uh, itt az előbb elmondott művelet részleteire térünk ki. Ebben a véleményben először is szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság jelentése elavult, mire itt ez megszületett a parlamentben, addigra elavultá vált. Természetesen a tavaly őszi drámai helyzet a tejágazatban okot adott arra, hogy a bizottság jelentést frissítsék. Ugyanakkor a bizottság pozitív képet fest az európai tejpiacról. illetve az árak alakulásáról. A bizottság talán nem láthatta előre, hogy mi is történt a szankciókkal, milyen eredményt hoztak ezek, de ahogy hangsúlyoztam, ez csak azt mutatja, hogy a tejágazatban a legnagyobb probléma jelenleg valóban az ár volatilitás, és ez nagyon jól mutatja, hogy az eddigi rendszer nem volt képes kellő mértékű kiigazításokat tenni az árak alakulásának tekintetében. Tehát a véleménytervezetemben azt javaslom, hogy hozzunk létre piaci megfigyelőket, ez üdvözlendő lépés lenne, azonban mindenképpen egy hatékony eszköz kell létrehoznunk, amely valós információt szolgáltat. és ez természetesen a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság feladata, tehát hogyha egy új eszköz hozunk létre, akkor elvárhatjuk, hogy jó helyre kerül a pénzünk. Ezen kívül egy-két dolgot szeretnék hangsúlyozni. A ár volatilitás miatt, illetve a rendszer mozdulatlansága miatt valóban el kellene kerülni az, hogy tovább romoljon a helyzet, és a korábbi döntéseinkhez kellene ragaszkodni. Mit jelent ez ebben az utolsó esztendőben, amikor még vannak tejkóták, nem szabad további változtatásokat hozni. Amikor a tejcsomagot létrehozta a bizottság, kezdetek kezdetén, akkor általános célokat tartott szem előtt. Az egyéni termelők és az élelmiszer ipar közötti kapcsolatra vonatkozóan úgy tűnik, hogy a tejcsomagban hiányoznak a konkrét célkitűzések, és nem szántunk kellő időt ezen célok megvalósítására, illetve nincsenek megfelelő mutatók. Tehát azt szeretném, hogy a bizottság tisztázza, pontosítsa ezeket a célokat, illetve az indikátorokat is. És végül a bizottság egy utánkövetési jelentést javasol, 2018-ban esedékes ez, ez túlságosan hosszú időszak, túl sokat kell várni 2018-ig, különösen jelenlegi fejlemények fényében, tehát szerintem ezt a utánkövetési jelentést két éven belül meg kellene valósítani, tehát két éven belül a tejkóták kiiktatását követően, azaz 2017-ben. Ami a módosítók benyújtásának határidejét illeti, ez január 27-e, és terv szerint február 24-én fogunk szavazni erről a jelentésről. Itt a szakbizottságban szívesen állok rendelkezésükre, hogyha valakinek kérdése van. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Wir haben mal wieder das Problem. Köszönjük szépen. Már megint az a probléma, hogy nagyon szorít az idő. És persze, hogyha a jelentésben foglalt eh, intézkedéseken túllévő intézkedéseket akarunk foganatosítani, akkor még jobban szorít az idő. Üdvözlöm Kaute urat, az Agrár Főigazgatóság alelnökét, és arra ösztökélem, hogy mondjon még néhány szót, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy a szakbizottság lehetőséget adott arra, hogy a tejcsomagról beszéljek a 2012-es évre vonatkozóan, meg a jelentés tervezetről, mert Szarvama úr itt írt. Sok mondandóm, azt hiszem, hogy nincs magáról a tejcsomagról, joga jogszabály változás állt be 2009-ben, amelyet később egymást követő további jogszabály módosítások erősítettek meg, majd a kap legfrissebb reformja is. Négy pont, Ról beszélhetek. Mindegyik a termelők helyzetét erősíten, erősítené az ellátási láncban. Ez nagyon aktuális kérdés ma is. A tejpiaci feltételek változása és az árzuhanás közepette teljes mértékben osztom a jelentéstevő abeli nézetét, hogy tennünk kell valamit. EU szinten, hogy erősítsük a termelők helyzetét, és elő könnyebbé tegyük számukra, hogy megfelelő értéket kapjanak a láncból. Túl alárendelt a helyzet szerepük, különösen a kiskereskedelmi láncokkal szemben, és kivált kép igaz ez az Egyesült Királyságban, ami nagyon mutatja a helyzet viszásságát. Tavaly júniusi a jelentés, márciusi, 2011 márciusi adatokat taglal, tehát azóta egy, majdnem egy év eltelt, és csak egyet tudok érteni Szárváma úrra, hogy elavultak ezek az adatok, radikálisan változott a helyzet, két dologban is. A piac teljesen más most, mint 14 márciusában volt, és ezt a véleménytervezet is kifejti. Másrészt azon cselekvések száma, melyet a termelői szervezetek tettek és a tagállamokban történtek, szintén mozgó célt jelentenek, úgyhogy rendszeresen frissíteni kell a e helyzetre vonatkozó értékelésünket. És ezt tesszük is. Néhány szót a piaci helyzetről. A véleménytervezet elég részletesen taglalja ezeket. Tavaly nyár két dolgot látunk. Egyrészt túl kínálat van a világpiacon, nem csak az EU-ban, hanem mindenhol. Kevesebb tejet vásárolnak, különösen a kínaiak és Ázsia, és ezt felfokozza az orosz embargó tavaly augusztus óta. Ezt hangsúlyozom azt a szót, hogy, hogy ez csak mélyíti a válságot. Az orosz embargó nem volt a válság kiváltója, csak súlyosbította azt. Már korábban indult ez a válság. A, hosszú, a tejpiac hosszú távú kilátásait illetően optimisták vagyunk, és az európai tejágazat jó helyzetben van, nagyon versenyképesek vagyunk világpiaci szinten nő hosszú távon a, a kereslet, tehát jó, jók a kilátások, ez nem csak a mi meglátásunk, hanem az FIO, a Világbank és több intézmény arról szól, hogy a, a, a lassú gyarapodás a világ több helyén, Afrikában is nagyobb vásárlóerőt jelent, nagyobb keresetet a termékek iránt, különösen a magas minőségű tejtermékek iránt. A vállalatok termelő szervezetek száma, amelyek elfogadták az EU jogszabályokban eh, a tejcsomagban levő ajánlatot, hát eh, vajon elégedettek vagyunk ezzel a számmal? Nem, feltétlenül többen is lehetnének. Arra törekszünk, hogy a vállalatok éljenek ezen opciókkal, erősítsék tárgyaló helyzetüket. Amikor a, a piac jó volt, mikor magasak voltak az árak, sőt, mikor nagyon világrekordárak voltak egy évvel ezelőtt a tejpiacon, akkor nem volt olyan sok ösztönző ez irányban, ám most, hogy alacsonyabbak az árak, lehet, hogy a termelők most már bánják, hogy nem éltek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a jogszabályok kínáltak. Végsősorban azonban az ő döntésük ez, a bizottság nem kényszerítheti a termelőket, hogy szerveződjenek, mi csak segíteni tudjuk őket. A dolog a tejjel indult, ám most más termékpályákra is vannak hasonló EU szabályok, a marhahúsra, a gabonatermékekre, úgyhogy lehetőségek vannak máshol is. Röviden most, elnök asszony, a tervezetről magáról. Mindenképpen előrelépésre van szükség, elég gyenge a, a, a fogadtatása a lehetőségeknek. Üdvözlöm azt az érvet, miszerint semmi körülmények között sem szabadna most, hogy gyengébb a helyzet, mint volt, hogy kétségbe vonjuk az eredményeket, meg a kvóta indult 10 hét múlva, 35 év óta először, indítjuk, senki sem kételkedhet ebben, és ab, azzal is egyetértek, az, abban is egyetértek Szárváma úrral, hogy a soft landing, meg a te sírtartról, meg a többi ügyben már túl késő ahhoz, hogy igazgassunk a dolgokon, nem változtatunk semmin a feltételeket illetően az utolsó tíz hétben a kótában. Abban is egyetértek vele, hogy a tejpiaci obszervatórium intézménye nagyon hasznos volt. Ezt, ezt az eszközt az árinformáció érdekében indítottuk el a tejpiacon, nem csak azért, hogy árinformációra szülünk a tagállamokban, hanem a, tej, a piaci aktorok körében is igyekszünk információt beszerezni a termelők és más szervezetek körében. Tehát jó, jó működik ez a rendszer, jó betekintés, nyújt arra, merre haladnak a dolgok. Ahol egy kicsit kritikusabban látom a helyzetet, az Szarvama úr megjegyzés az orosz embargó elleni eszközeink hatékonyságával kapcsolatban. Itt úgy látjuk, hogy a közös piaci szervezetek jelenleg ugyan bírnak a megfelelő eszközökkel, és válaszoltunk augusztus óta delegált jogdotusok révén az orosz embargó hatásaira. Konkrét tám céltámogatást nyújtottunk a finn termelőknek, meg a három balti állam termelőinek, Ugye Szavama úr negatív értelmezésében nem osztozom, ezen eszközök értékelését illetően persze végül is azon áll vagy bukik a dolog, hogy lesz-e mindenre pénz. Az egyik nagy előrelépés, az egyik nagy változás, hogy kevesebb pénz a rendelkezésre, a piaci rendelkezésekben, mert ezek közvetlen kifizetésekre mentek át ezek a források, úgyhogy a bizottságnak valamit tennie kell ám a nagy volatilás adó válaszadási kérdésünk bizony, képességünk bizony meglehetősen korlátozott a e források fényében, ám eddig 2014-ben tudtuk kezelni a helyzetet, miközben elég jól. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen! A 12-es ponttal kapcsolatban van egy kérdésem. Ez azt mondja, ajánlása, hogy a tejtermeléshez kapcsolt támogatásokat és a hátrányos helyzetű tej termelés, területeken lévő tejtermelési támogatásokat kiépítse, növelje. Mit jelent ez forint fillérben kimutatva? Szóval euróban és szentben kimutatva. Um, és most megadom Petrének a szót. I don't intend to say. Nem akarom én azt mondani, hogy új programokra van szükség, vagy új friss pénzre van szükség, nem ezt akartam kifejteni, hanem sokkal inkább a jelenlegi eszközök átcsoportosítására teszek javaslatot, amelyek amúgy is a kapba, annak közös agrárpolitikában rendelkezésünkre állnak. Ezt a kérdést önhöz is intézem. Mit jelent ez? Hogyan értelmezzük? Persze, szívesen. Ez azt jelenti, hogy ezeket a... Ez két lehetőség. Most is az Európai Unióban fennállnak ezek a, lehető, ezek a lehetőségek, tehát minden tagállam a couple support keretén belül, illetve a vidékfejlesztés keretén belül specifikusan támogathatja a tejágazatot. A legnagyobb támogatási forma továbbra is a közvetlen kifizetésekből ered. A közvetlen kifizetések keretén belül a tagállamok egy topapot fizethetnek a tejre. Ők dönthetnek erről, persze a boríték terhére, amelyen rendelkeznek. Egy 7 éves borítékot kaptak, és ezt meglátásuk alapján osztják el, persze szabályokat betartva nem tudom most, nem tudok egy áttekintést adni, mennyi pénz áll rendelkezésre az egyes tagállami borítékokban, illetve hogy mennyit csoportosítottak át, de rengeteg statisztikai adat áll rendelkezésünkre a tagállami bejelentések alapján. És idén júniusától egyébként az új megközelítés is operatívá válik. A vidékfejlesztési program, ez is egy boríték minden tagállam számára, széles körű lehetőséget kínál arra, hogy a hátrányos helyzetű területeket támogassák a tagállamok többek között a tejtermelőket is a hátrányos terület, helyzetű területeken. 2020-ig a keretszámok rendelkezésre állnak, tehát így értelmezve nem kerül ez több pénzbe, a már előre előirányzott pénzeket lehet ezt szerint átcsoportosítani. Köszönöm, Kálba asszony, tessék. Elnézést kérek, hogy ilyen későn jöttem, de az Envi-ben vótjaink voltak, hát ismerik milyen az, amikor vót van az MV-ben. Azt gondolom, hogy a 12-es pont kapcsán mindenképpen fenn kell tartani, amit itt, ami itt szerepel, és egy utószabályozásra van szükség. Hogyha megnézzük, hogy a előnyben lévő mezőgazdasági területeken hogyan termelik a tejet. Megragadom egyébként a lehetőséget, hogy Toirer és Dekasztró kollégával fél hétkor egy tejkvóta rendezvényt tartunk, megragadom tehát a, a lehetőséget, hogy meghívjam önöket erre. A célunk az, hogy a hátrányos helyzetű területeken is tejet termeljenek a gazdálkodók. Nem akarunk olyan hegyi területeket, ahol a hegyi legelőket elugarosítják, ahol nem legelésznek a tejek, nem kaszálnak, nem legelésznek a tehenek, és nem kaszálnak, tehát a hátrányos helyzetű területeket is támogatni kell. Így van, egyetértek ezzel teljesen. Ez az egyedüli alap, amelyben 10 millió kedvezményezett 19 eh, milliárd eurót kap. Tényleg ez az egyetlen ilyen alap, amelyet ismerek. Hallottuk ma, hogy mennyi pénzt, milyen kevés pénzt osztanak ki milyen sokoknak. ezért valóban egyrészt nem akarok beleszólni az agrárkérdésekbe, de ragaszkodni szeretnék ahhoz, hogy a szakbizottság hatáskörét ne terjesszük ki az agrárpolitikában, az agrár kollégákkal vitázatok. Én laikus vagyok a mezőgazdaság kérdéseiben, és laikus is akarok maradni. Hithű laikus vagyok a mezőgazdaság kérdéseiben. Tehát ne lépjük túl a szakbizottságunk hatáskörét, nem akarok már szakbizottságok kérdésébe beleszólni, ezt el akartam mondani. De persze a magas hegyi gazdálkodóknak minden jót kívánok, csak kaszálgassanak. De hogyha megnézzük, hogy milyen pénzről van itt szó, furcsa, hogy olyan rendszereket működtetünk, amelyek nagyon egyenlőtlenek. Csehországban például a kedvezményezettek 0,1%-a az eszközök 23%-át kapja meg. Az átfogó ér, érvény értékelésében a számbevészék azt mondja, hogy a kedvezményezetek 2%-a, a pénzeszközök 31%-át kapja meg. Tehát azt gondolom, hogy itt az agrárpolitikusoknak volna feladatuk. Rugaszkodjatok neki. A kapreformja során esélyünk volt erre, de azt kell, hogy mondjam, hogy éppen az ön frakciójának képviselői voltak azok, akik a keppinggel nem értettek annyira egyet, tehát a, a baloldali, az üléspatkó baloldalán lévő képviselők sokkal inkább ezt akarták módosítani. Na most aztán kiváltottam a vitát, amit nem is akartam, Petri. Köszönöm, elnök asszony, teljesen egyetértek önnel a szakbizottság hatásköre tekintetében. Ezért még egyszer hagy fordítsam le mindezt a költségvetési ellenőrzés nyelvezetére. És persze, ugyanakkor ne feledkezzem meg a hátrányos helyzetű területen gazdálkodó gazdálkodókról. Van sok ilyen hátrányos területe helyzet az EU-ban. Azon gondolkozom tehát, hogy van-e értelme annak, hogy ezt a pénzt ilyen nagyon sok kedvezményezetnek adjuk ki, osszuk ki, jól költjük -e ezt a pénzt, vagy sem? Ez a kérdés. Hogy mondjam el ezzel kapcsolatban a következőt? Ezzel a pénzzel életben tartjuk ezeket a teherneket. Más esetenekben pedig milliárdnyi eurót használunk arra, hogy hidakat építsünk, amelyet senki nem használ. Azt gondolom, hogy ez nagyon jól kiadott és jó célra fordított pénz, az, hogyha hátrányos helyzetű területekben ott marad az élet, ott maradnak a gazdálkodók, ott maradnak a családok. Nagyon nehéz persze ezt mérni. Mérni azt a veszteséget, amely sújtana bennünket, hogyha elvándorolnának a vidékről, mert megszüntetnék a kapazen támogatását, illetve a vidékfejlesztési támogatásokat. Egy szóval azt akarom mondani, hogy mindent egyben kell látni a pro és a kontra érveket. Tudom, és még nekem is furának tűnik, hogy eh, a kont véleményt, ha véleményét eh, kéri az agri, de azt gondolom, hogy szükség van a mi véleményünkre. Köszönöm. Igen, igen, ó híres, hírhet mondata jut eszembe, a mezőgazdálkó a parasztoktól tanulni azt jelenti, hogy győzni tanulunk. Hát valóban van mit tanulni. A Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság is akarta a változtatást, eh, elfogadtuk és tudomásul vettük, amit mondtál, és eh, örülök annak, hogyha javítjuk a gazdálkodás színvonalát, Ennyit, ennyi ígéretet várok mindenkitől. Ezzel a mai ülés végét elértük, holnap ugyanígy találkozunk 9 órakor, és Georgieva asszonyt hallgatjuk meg. Jó estét kívánok mindenkinek!